Jó reggelt, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket ezen a plenáris ülésen, amely a gazdasági kigazítási programok demokratikus legitimitásáról szól. Szeretném Norbert Lamert urat üdvözölni a Bundestag részéről, Dominik Hennigen urat, aki az EU kapcsolatokért felelős ír parlamenti bizottság képviselője, valamint természetesen szeretném üdvözölni európai parlamenti kollégánkat, ott akár az alelnököt és Liam Hangok képviselőt. akik a trojka szerepének és műveleteinek, működésének értékelésével foglalkoznak jelentésükben. Szeretném eh, említeni, hogy mindenkinek felszólaló kártyája van az asztalán, ezzel tudja jelezni, hogyha szeretne felszólalni kérem, hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor eh, töltse ki ezt a felszólaló kártyát, és eh, nyújtsa át a terem szolgáknak. Négy parlamenti, tagállami parlamenti képviselő fog felszólalni, majd egy európai parlamenti képviselő, ez lesz a eh, ciklus tulajdonképpen. Kezdjük rögtön el. Megadom a szót eh, a lelnök úrnak és jelentés tevő partnerünknek, ott meg Karasznak, 10 percben, ott már. Liebe Anni Podimata, Kedves Anni Podimata, hölgyeim és uraim, mindenkinek szép jó reggelt kívánok. Rendkívül hálás vagyok azért, hogy a mai ülésen is mindketten az Európai Parlament eh, munkájára beszélhetünk a trojka eh, értékelését illetően, és ennek kapcsán talán bizonyos fajta félreértéseket is eloszlathatunk, hiszen az elmúlt napokban az volt a benyomás, hogy azt kérdezik tőlünk, hogy megmerik-e ezt tenni. Igen, megmerjük ezt tenni szabad ezt megtennünk, az Európai Parlament, hogyha valamilyen munkát lát, amely nem a megfelelő szabályok szerint jár el, akkor mindenképpen ezt ellenőrizheti, értékelheti, és következeteseket vonhat le a jövő szempontjából. És nagyon sajnálom azt, hogy bizonyos médiában az a fajta vélekedés terjedt el, hogy az Európai Parlament parlamenti elnőrzésének gyakorlása, az elgondolkodás arról, hogyan lehetne jövőben mindezt jobban csinálni, azt egyfajta kritikának tekintik bizonyos személyek, bizonyos fajta intézmények irányába. Az egyik, egyrészt egy demokratikus ellenőrzés, demokratikus kötelezettség, másrésztről ez egy ítélet. Tegnap az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso azt mondta, hogy nagyon fontos a teljes vita során az, hogy beszéljünk arról, hogy honnan is indultunk, és a következő dolgot szeretném még felvetni. Az Európai Unió sem politikailag, sem pedig szerkezetileg nem volt felkészülve egy ilyenfajta krízisre, de pénzügyileg és intézményileg sem. Egyetlen egy gazdasági modell sem volt felkészülve egy ilyenfajta mértékű válságra. Az Európai Unió számára egyetemű volt az, hogy a 73-as Maastrichti szerződés kapcsán az Európa vezetésénél is egy úton maradtunk, és az eurózónát nem fejlesztettük tovább politikai, szociális unióval. Az Európai Unió bizonyos tagállamai számára súlyos volt az, hogy nem tartották be a stabilitási és növekedési paktumot, és a Lusszében egy stratégiát nem hajtották végre a kohézió, növekedés és munkahelyteremtés szempontjából. Tegnap arra is rámutattak, főként Barózó elnök úr, hogy az orkán ideje alatt kellett megjavítanunk a hajónkat, és akkor már megtettünk nagy utat, de hangsúlyozom azt, hogy az út végére még nem sikerült elérkeznünk, a válság nem ért véget, főként nem sikerült még teljes mértékben levonni a tanulságokat a válságból. Az Európai Központi Bank korábbi elnöke Trisé úr az Európai Parlament eddig öt meghallgatásából az egyiken azt mondta, hogy a legnagyobb bank állam adóssági válságot élhettük meg a második világháború óta. Az európai szolidaritás nélkül, és ezt hangsúlyozom, a trojka nélkül, anélkül, hogy most őket értékelnénk, tehát ezek nélkül valószínűleg sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb szociális, banki, gazdaság és politikai válságot élhettünk volna meg, mint az elmúlt évszázad 30-as éveiben. Számos ország nem kapott már a pénzügypiacokról pénzt, számos ország szinte már az eurozóna elhagyása előtt állt. Számos ország nem volt képes arra, hogy a feladatait biztonság, egészségügy, oktatás, a valós gazdaság finanszírozása, az innováció finanszírozása, tehát ezeket a feladatokat nem tudták már teljesíteni. Az Európai Uniónak nem volt elég szakértelme ahhoz, hogy bánjon egy ilyen fajta válsággal, az Európai Uniónak elegendő pénze sem volt erre. Az egyetlen eszközünk az a nemzetközi valóta alap volt. A nemzetközi valuta alapban a nem európai országok vannak túlsúlyban, a nemzetközi valuta alapban a küszöbb országok vannak túlsúlyban, és az Európai Unió minden egyes tagállama tagja a nemzetközi valuta alapnak. A nemzetközi valuta alap az, hogy a nemzetközi valuta alapot egyedül megbíznánk, akkor ez azt jelenteni, hogy ugyanazt a megoldást kellene alkalmazni egy különböző jellegű válságra, és ezért véleményünk szerint helyes volt az, hogy egy európaizált modellt javasoltunk. Ilyenfajta modell még nem volt korábban a közösségi jogszabályok alapján, és ebből fakadt a trojka, munkamódszerek, különböző intézmények, különböző döntéshozatali mechanizmusok, különböző demokratikus lekatomizációról volt szó, de ez egy um, szabály, uh, de ez egy megoldás lett, amely inkább a kormányközösségre alapult, és nem pedig a közösségesítésre. A trojkával szemben illúzión azt állítani, hogy lenne megoldás a trojkával szemben, sokat tanultunk ezek során mi is, például a meghallgatások során, a munka látogatások során sokat tanultunk a munka módszerekről, és sokkal többet tudunk már, mint a kezdetekben, és sokkal sikeresebbek is vagyunk, mint korábban. Az eurozóna stabil maradt, két tagország, Írország és Spanyolország a programokat már el is tudták hagyni. Minden növekedési és deficit adat sokkal jobban mutat. A banki unió már úton van, a banki szabályozást végrehajtottuk, az ESM-et végrehoztuk, a nemzetközi valuta alap pedig egyharmadról 10%-ra csökkentette pénzügyi hozzájárulását. Tehát a trojka elérte azt, hogy több pénzünk lett, több időt nyertünk, és több időnk van most már arra, hogy a programokat végrehajtsuk és megkezdjük a visszafizetéseket. Mindezek ellenére, és ezt akarattal mondom, mindezek ellenére, és ezzel már le is zárom a felszólalásomat, ki kell mondjunk azt, hogyha mi parlamenti képviselők, az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek részéről beszélünk, akkor volt átláthatósági hiány, nem volt demokratikus legitimáció európai szinten, és nemzeti szinten, illetve intézményi szinten is különböző volt a legitimáció, és nem volt közösségi ellenőrzés sem. Mindig is üdvözölték azt, hogyha a parlament értékelt és ebből levonta a következtetéseket a jövő számára, esetleg, egy esetleges szerződés módosítás szempontjából is. Arra jutottunk, hogy egyensúlyra van szükség, van egyfajta orientációs vita is a trojkán belül, hogy mennyikor legyen a fiskális konszolidáció, milyen fajta szerkezeti reformokra van szükség, és hogyan kell létrehozni az innovációt a növekedés, illetve a foglalkoztatás szempontjából. Pontosan ebben a zónában mozog a mi jelentésünk is, és ezen zónán belül szeretnénk javaslatokat tenni a jövőre vonatkozólag. Mi nem azt követeljük, hogy fejezze be a trojka a munkáját, be kell fejezni a programokat, de mindenképpen értékelni kell a trojka tevékenységét azért, hogy az Európai Parlament törölőség teljesen le tudja vonni a következtetéseket a válságból. Remélem, hogy ez által sikerült nagyobb világosságot tekinteni, és a munkánk által sikerül már a jövőre tekintenünk, és nem pedig egymásra mutogatni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Karaszal elnök úr. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy ennek az ülésnek a társelnöke, a görög parlament alelnöke, illetve a Janis Varekis úrról van szó, aki az európai ügyekért is felelős bizottság elnöke. Most pedig szeretném átadni a szót Liam Gokurnak, aki társ előadója ennek a témának. 10 perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Kedves kollégák, ez a jelentés rendkívül ö, érzékeny téma, ahogy ott már is említette, mert ma sokaknak van kétsége a trojka működésének legitimitása kapcsán, másrészt pedig ma a polgároknak is vannak kétségeik, hogy mennyire eredményesek az ajánlott politikák Európa szerte. Mindedig mindenkinek rettentően tetszett. Tehát nem nagyon voltak alternatíváink, és látjuk, hogy egyre több vita merül föl. Meglepő számomra, amikor Barroso urat hallom, aki azt kéri, hogy ugyanazokat a politikákat alkalmazzák, ugyanazokat a makrogazdasági politikákat alkalmazzák, úgy, na, több különböző országban, amelyeknek a helyzete egészen más. Az elmúlt héten találkoztam, láttunk, és ugye az írországi helyzettel kapcsolatban a munkaerőpiaci rugalmassággal kapcsolatban állapítottam meg jó néhány dolgot. Vannak olyan ügyek, amelyeket meg lehet oldani, úgymond visszamenőleges hatályjal is, és nagyon sok kormány tag Eh, ezt javasolja. Hogyha viszont Portugáliát nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott nem eh, banki, bankválság eh, jelentkezett, mint Írországban. Spillover effect of the Greeks problem mainly. And if you... A portugáliai probléma tulajdonképpen a görög problémának a tovább gyűrűződéseként fogható fel, és Görögország esetében a problémákat. egészen máshogy kell fölfogni, és hogyha másképp kezdetik ők volna a görög problémát, akkor valószínűleg Ciprusra és Portugáliára nem gyűrűztek volna át ilyen formában. Tehát nagyon sok vita folyt tulajdonképpen valamennyi tagállamban. És nagyon sok vita folyik a trojkán belül is. Ha a trojkát hallgatjuk, akkor azt látjuk, hogy a bizottság álláspontja nem volt egészen ugyanaz, mint a nemzetközi valót alapé. A fiskális multiplikátorral kapcsolatban a bizottság azt mondta, hogy ez a mutató túlságosan gyenge, és a fiskális konszolidációnak sokkal szigorúbban meg kellene valósulnia, ahogy önök is tudják. A nemzetközi valótalap egészen máshogy gondolkodott, és azt mondta, hogy túlságosan is magasak a fiskális multiplikátorok, és talán alul, alulbecsültük, alábecsültük a fiskális konszolidációnak a recesszív hatását így a nemzetközi valuta alap a belső leértékelés és a strukturális reformok mellett tette le inkább a garasát szemben a trojka egyéb tényezőivel. Nos, ezek a viták, amelyek a tagállamokban folytak, a kormányokon belül adott esetben, a trojkán belül,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 hogy makrogazdasági szempontból minden országban ugye más, hogy működnek ugyanazok az eszközök, mert más a helyzet. Minden országban vannak komoly költségvetési konszolidációs intézkedések, mindenki minden országban korlátozta a magán és az állami költekezést. Ennek következtében Ugye jelentésben is megfogalmaztuk, hogy a makrogazdasági célokat ugye nem sikerült teljes mértékben elérni. Nyilvánvalóan rövid távon a trojkának sikerült elkerülnie a csődöt, hosszú távon azonban, hogyha a potenciális növekedési mutatókat nézzük, vagy hogyha az eladósodásnak a GDP-hez mért arányát vizsgáljuk, különösen ezt az utóbbit, akkor ezek a mutatók magasabbak, mint korábban. Tehát a problémának a gyökerei azok még mindig itt vannak, és a válságnak még egyáltalán nincs vége. meg kell gondolnunk, hogy, hogy milyen döntéseket hozhatunk a jövőre nézve. Azt tudjuk, hogy az egyetlen megoldás a demokrácia, ezt önök is tudják, hiszen önök is parlamentek képviselői. Ezért fontos, hogy a jelentésünk utolsó fejezetében demokráciáról beszélünk, a demokráciáról beszélünk, és arról beszélünk, hogy mi is a demokrácia jövője Európában, mert hogyha nem hagyjuk végre, nem valósítjuk meg a demokráciát Európában, akkor az euroszkepticizmus fog erjedni. Pontosan ezért voltunk annyira határozottak a javaslatainkkal kapcsolatban, a jelentésünkkel kapcsolatban. Törvényalkotási intézkedéseket sürgetünk, adott esetben, ha eljön az ideje, akkor adott esetben az alapszerződések módosítását sürgetjük, hiszen úgy gondolom, hogy a, az európai valuta alap leendő létrehozatalának első lépései történnek meg akkor, amikor létrehoztuk az ISM-et. Van lehetőség az Európai Valóta Alap létrehozatalára. amelyet természetesen az mechanizmusokon keresztül kell irányítanunk és kontrollálnunk. Az ESM problémája egyelőre az, hogy ez kormányközi struktúra, ami nagy problémát jelent, hiszen tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy a demokratikus legitimációt vizsgáljuk, és a tagállami parlamenti képviselőknek felelősségei vannak ezzel kapcsolatban, de hogyha megnézzük azt, hogy Merkel asszony a makrogazdasági feltétlenség kapcsán mit mondott mostanában, Nos, a makrokondicionalitás eh, demokrácia nélkül bizony nagy problémát jelent. Meg lehet valósítani ma a makrokondicionalitást eh, eh, demokratikus elszámoltathatóság nélkül? Nos, nem gondolom. Ez egy ilyen probléma, amit a konvergenciával, amit a versenyképességi eszközökkel kapcsolatban lehet csak vizsgálni, és hogyha az Európai Parlament és a tagállami parlamentek nem szólalnak meg a strukturális reformokkal kapcsolatban, azokkal a strukturális eh, eh, reformokkal kapcsolatban, amelyeket kormányközi eh, egyezmények határoznak meg, akkor ugyanaz a probléma keletkezik az országainkban is, mint amilyen problémával a trojka küzd ma. Nem tudta a saját receptjét végrehajtani, nem tudta miatt megoldani a válságot. Tehát a trojka helyzete az nagyon is szimbolikus, sőt több mint szimbolikus. Azt látjuk, hogy mi a jövő, látjuk, hogy merre kell mennünk, de azt is pontosan tudjuk, hogy demokráciára van ehhez szükségünk. Και τώρα δίνω στο λόγο στον κύριο Λάμερτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής. Köszönöm szépen, most pedig Norbert Lamert kapja meg a szót a Bundestag elnöke. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! Amíg az Európai Unió létezik, addig számos, egyre inkább növekvő számú tagállammal kell tárgyalnia, nem csak a közös munkánk kibővítését, elmétését illetően, hanem beszélni kell a demokratikus legitimációról is. Vagyis számunkra nem csak az érdekes Európában, hogy mit teszünk, hogy ez hatékony-e együtt, hogy ez átlátható-e, hogy, ez, hogy itt van-e elfogadás ennek irányába, hanem az is érdekel bennünket, hogy um, van-e erre igazolható demokratikus legitimáció. Egy kicsit uh, itt ezt ki is emelhetjük, mert egy ilyenfajta vita Európán kívül nem is zajlik le, vagy csak nagyon vonakodva, de egy kicsit szortíroznunk is kell, meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta kérdéssel kell szembenéznünk. Szeretném egészen kiélezve elmondani azt, hogy kicsit idegesít engem az, hogy milyen fajta reflexzerű egyértelműséggel állandóan csak a demokratikus hiányról beszélünk Európában, ha bár világszinten nem látok még egy olyan szervezetet, ahol egy hasonló, vagy akár magasabb szintű demokráciai demok, legitimáció létezne a döntéshozatal szempontjából, mint az Európai Unióban. Tehát a problémánk inkább más helyen keresendő, nem pedig a demokratikus legitimációnál, és pontosan ezért ajánlatos lenne a jelentés alapján, amit a két kolléga már ismertetett, egy kicsit meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen irányba is haladunk. Amikor segélyprogramokról beszélünk bizonyos tagállamok esetében, akkor felismerhetően nem egy olyan fajta kötelezettségről beszélünk, hogy amit meg kell tennünk a szerződés alapján, hanem olyan intézkedésekről beszélünk, amelyeket meg kell tenni, pedig ilyen szerződéses kötelezettség nem létezik. Habár ez nem létezik, mégis találtak egy külön megoldást arra, hogy ezen tagállamoknak a saját kihívásaikban segíteni lehessen. Ez bevallott módon egy nagyon nehéz mechanizmus, és ezt a mechanizmust mindig meg kell vizsgálni, hogy elértük-e a kitűzött célokat, célokat, és akkor már felmerül a kérdés, hogy hatékony-e, átlátható-e, elfogadják -e ezt az államokban, és demokratikusan legitimált-e ez. A hatékonysággal kapcsolatban, illetve az elfogadással kapcsolatban szeretnék amit mondani. Mindig azt hallom, hogy sem Portugáliában, sem Spanyolországban, sem pedig Görögországban nincs igazából nagy elfogadottság. Szeretnék az igazság érdekében arra is remutatni, hogy Németországban sem létezik ez a fajta elfogadottság. Tehát igazából senkinek nem tetszik ez, egyrésztről vannak olyan, akik nyomás alatt érzik magukat, kellemetlenek tartják ezt, mások pedig úgy gondolják, hogy túlságosan igénybe veszik őket, és mindkét fél az saját politikai képviselőinél panaszkodik el miatt. Erről a vitáról is beszélnünk kell szerintem. De azt, hogy itt demokratikus legitimáció hiányáról lenne szó, ezt nem tudom felismerni, hiszen hogyan jöttek ezek a programok létre. Először is minden résztvevő megállapodott, ugyanis nem is volt egy ilyenfajta kötelezettség korábban, mindenki megállapodott abban, hogy közösen akarjuk ezt megoldani, mert ez a közös érdekünkben áll, hogy ne legyen még egy nagyobb válság. Ezt elmondta Keresz kollega is, összehasonlította ezt a 20. század 30-as éveivel, Szeretnénk ezt megoldani, és pontosan ezért kellett egy külön megállapodás, mert nem volt szerződéses kötelezettség erre. A külön megállapodás létrejött, és ennek az lett az eredménye, hogy az adott országok segélyprogramokat kaptak, amelyek csak akkor jöhettek létre, hogyha a programországok maguk elfogadják ezeket, és hogyha jól látom ezt, a görög parlament, a portugál parlament, a spanyol parlament, az ír parlament ezzel kapcsolatban tanácskozást tartott, és megállapodtak Németországban, csak a saját hazámról tudok beszélni, Németországban egy törvényi helyzet állt elő, ugyanis a parlamentnek is tanácskoznia kellett erről, és még akkor is, hogyha változtatások születnek a megállapodásban, a parlamentnek hozzá kell szólnia ehhez a témához, tehát a demokratikus legitimáció hiánya nem volt tehát. Amiről viszont beszélnünk kell, az az, hogy van-e hatása ezeknek a programoknak, vagy legalábbis az a hatása -e van a programoknak, amiket várunk. Azt hogy közép, illetve hosszú távon azok az remények születnek-e a programokból, amelyeket vártunk. Ezzel kapcsolatban lehet kételyeket megfogalmazni, de ennek semmi köze a demokratikus legitimációhoz. És pontosan ezért van egy ilyen fajta nyomonkövetés, egy parlamenti nyomonkövetés, annak érdekében, hogy az ilyenfajta programok alapjait állandóan értékelni lehessen a szerzett tapasztalatok tükrében. Azon is el lehet gondolkodni, hogy a jelenlegi tapasztalataink alapján ebből a különleges építményből, amit létrehoztunk, lehet, hogy egy állandó építményt lehetne létrehozni, amely az európai szerződések részét képezni. Én nem állnék egy ilyen elgondolásnak az útjában elvileg, viszont szeretném azt tudni, hogy azon országokból, ahol már most euróval fizetnek, és azok az országok, ahol még nem fizetnek euróval, vannak olyanok ezen országok közül, amelyeknél még most nincs euró, és vannak olyanok is, ahol még nem akar, egyáltalán nem is akarják az eurót. Nos, a kérdés az az, hogy ezek az országok hajlandóak ezeket a szerződéseket a az európai jog részévé tenni. Ezt még nem derítettük ki, ezt a kérdést. Amíg ez nem derül ki, addig ilyen építményekkel kell számolnunk, és nem szabad azt mondanunk, hogy ez mások önkénye volt, hanem ez annak a következménye volt, hogy olyan a helyzet Európában, amilyen különböző az integráció fogak, különbözőek az érdekek, a politikai területek intézményesítése kapcsán. Még egy utolsó pontot szeretnék eh, kiemelni. Én is nagyon fontosnak tartom a demokratikus legitimációt, de ezt nem szabad összekeverni a nyilvános elfogadás, illetve a programok eh, gazdasági hatékonysága eh, tekintetében. Úgy gondolom, hogy az a vita, amit folytatnunk kell, annak a programok hatékonyságáról kell, hogy szóljon, és lehet, hogy ez egy bonyolult téma, és lehet, hogy pont emiatt akarnak sokan a demokratikus legitimációról beszélni, de hogyha a programok hatékonyságának kérdése már megvitatásra került, akkor úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni az akart hatásokat, illetve a nem akart mellékhatásokat, hatásokat, és ezt meg kell vizsgálni, hogy a teljes hatásnak van egy kompenzáló hatása. Tehát, hogy az európai szemeszteren belül nem csak a költségvetési terveket kell ellenőrizni, hanem az országspecifikus ajánlásokat is az Európai Bizottság részéről. Annak érdekében, hogy azt lehessen megvizsgálni, hogy a belső piacon mennyire hatékony mindez együtt. Az ilyenfajta ajánlások az adott tagállamok gazdaságpolitikája tekintetében azokat, amiket az Európai Bizottság dolgozza ki. Én ezeket a nemzeti parlamentekben, illetve az európai parlamentekben nagyobb részvétellel uh, látnám el. A nemzeti szinten is beszélünk mi is az úgynevezett éves gazdasági jelentésekről. Itt megvizsgáljuk azt, hogy milyenek lesznek a konjunktúra fejlődések az elkövetkező hónapokban, milyen fajta kiadásokat lehet eszközölni, anélkül, hogy az egyensúlyt megborítanánk, milyen közép és hosszú távú finanszírozási hatások vannak a költségvetésünkben. Tehát, hogyha ezt nemzeti szinten megtesszük egyértelműen, akkor közösségi szinten is meg lehetne tenni. Ezt nem kell kritizálni, hanem ezt üdvözölni kellene, de természetesen az ilyenfajta éves gazdasági prognózisok esetében, illetve a bizottság ország programja esetében is nagyon is politikai projektekről van szó, tehát itt, amit az Európai Bizottság egészként, vagy a belső piaci biztos, vagy bármilyen illetékes biztos javasol, az igazából a saját várakozásainak végrehajtása, a saját prioritásainak a végrehajtása. Én ezt elfogadhatónak, demokratikusan legitimnek tartom, viszont ezeket parlamenti szempontból ellenőrizni kell. Tehát én el tudom magamnak kép, képzelni, hogy amit a bizottság javasol az országoknak, azokat az Európai Parlamentnek kell jóváhagynia, mielőtt még ezeket a nemzeti tagállamok megkapnák, mint állítólagos európai akaratot. Tehát ilyen szempontból én már várom az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködését, és remélem, hogy a jövőben sikerül majd a különböző feladatköröket egymástól elkülöníteni és, egymás, és, és közösen elvégezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Domedik Hannigan következik. Az ír parlament Európa ügyi bizottságának az elnöke következik tehát. Ladies and gentlemen, good, good morning. Hm, Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Ír szempontból nagyon aktuális ez a mai vita. Sikerült a célkitűzéseket elérni a múlt hónapban, és immáron nem szorulunk megmentésre. 4 milliárd eurót sikerült a kormány adóság eladásával megszerezni, úgyhogy a pénzügyi feltételek mentén azt kell mondjam a program nagy siker volt, ismételten hozzájutunk a piacokhoz, a Moody's felértékelte a beruházási státuszunkat, tegnap pedig a kötvények hozama megint csökkent. Szociális következményei azonban vannak a válságnak, az ír nép még sok évig fogja ezt nyögni. De valószínűleg Görögország, Spanyolország és Portugália esetében is ugyanez a helyzet. Most arról szeretnék beszélni, hogy miért volt szüksége Írországnak erre a mentő programra. Az előző ír kormány adómentesítéseket adott, vagy adómentességeket adott, illetve a bankok ö, viselkedése is egyfajta buborékot alakított ki, egyre több ingatlant adtak el, a Lehman Brothers aztán összeomlott, a ö, subprime crisis beköszöntött, és a bankok rádöbbentek arra, hogy ha, hogy ők is halára vannak ítélve, ha nem kapunk külső segítséget. És ez nem csak a bankokra, ne, és a, nem csak a bankok voltak aggasztó helyzetben, az LKB e is komolyan aggódott, hogy milyen hatása lesz a mi bankjaink összeomlásának más európai gazdaságokra, ezért kellett a megmentő csomagot elkészíteni. Írország tisztában van azzal, hogy milyen felelőssége van ebben a válságban, a válság kialakulás, kialakulásában, de európai dimenzióról is beszélnünk kell, Európának is van felelőssége. Akkor még nem voltak meg azok a szakpolitikai lehetőségek Európában, mint most, nem volt, a Bailin nem létezett még, az előző ír kormány megpróbált megpróbáltak a ö, nagy kötvényeseket is bevonni ebbe a kérdésbe. Nos, a bankokat mindenképpen meg kellett támogatni, nehogy átterjedjen Európára ez az ír válság. Tehát Írország mindent megtett, megmentették, a, megmentették az ír bankokat, és sikerült megakadályozni azt, hogy átterjedjen máshova. 16 milliárd euróról van szó, 110%-os volt az adósság, kontra, az adósság GDP, GDP arány, ami ugye nagyon magas arány. Az államadóság növekedése nem, csak az egyetlen, nem az egyetlen problémánk volt, 14%-os deficitet is örököltünk az előző kormánytól. Ezt a deficitet kellett finanszírozni, és az adósságot. Ezt normális kamatlábakkal nem tudtuk meg, megtenni, ezért kellett az EKB-val, az IMF-el és az EKB-val egy közös programot kialakítani. Egy 85 milliárd eurós programról van szó. Ez segít minket abban, hogy a fenntartható gazdaságra visszatérjünk. Konkrétan ennek a feltételei nagyon szigorúak, a közkiadást le kell csökkenteni, a, az állami, állam által foglalkoztatók számát is le kell csökkenteni. Komoly szociális megszorításokról is szó van. Most eljutottunk oda, hogy közeledünk a 3%-os deficit színhez, és majd, majdnem kiegyensúlyozott a költségvetés. Ugyanakkor az emberek saját bőrükön érzik eh, ezeket a megszorításokat, szociális, gazdasági megszorítások, eh, eh, az emberek eladósodnak, a kiadásaikat csökkenteni kell. Nagyon szigorú eszközökkel tudtuk -e tehát elérni. Megpróbáltuk elérni a nagyon szigorú fiskális térkitűzéseket. A kérdés csak az, hogy a demokratikus legitimitás megvolt-e. Nos, az ír parlament szavazott erről a programot, programról, de az ír parlamentek keveset tudtak hozzátenni az eredeti anyaghoz, gyakorlatilag késztényként kellett kezelnünk ezt az anyagot. Másoknak még kevesebb előszólásuk volt. Az ír polgárok az európai intézkedésekről, válságkezelő intézkedésekről csak akkor csak akkor tudtak ehhez hozzászólni, tehát amikor egy népszavazáson a fiskális csomagról mondhatták el a véleményüket. Tehát a fiskális és a nem fiskális részt is meg kell vizsgálni, a bevándorlás, a foglalkoztatás, a jelzálókölcsön kérdését is meg kell vizsgálni. Az ifjúsági garancia, a foglalkoztatási csomag, az IMF, csomag, az imf folytatott megállapodás, a szociális dimenziója az EU, a gazdaság és monetáris uniónak, ezeket a kérdéseket mind meg kell vizsgálni. A trojkához való ö, hozzáférés eléggé limitált volt, az, e, a parlamentben nem jelentek meg, tehát publikus, publikusan nem lehetett a, a trojkához hozzáférni. Nos, talán az az egyfajta veszített helyzet, hogy az IMF-et is be kellett ebbe vonni, de az első fázisban az IMF volt az, aki odafigyelt arra, hogy milyenre van szükségve az ír népnek. Ők voltak arra érzékenyebbek, hogy az konkrétan mit jelent az ír lakosság számára. Aztán a piac felé, most már a piac felé fordultunk, javul a helyzet, csökken az adósságunk, de hogyha a banki, vás, a banki adóssághoz való egység, ö, különleges helyzetünket nem veszik komolyan, akkor nem oldódik meg a helyzet. Örülök annak, hogy az Európai Parlament ír egy jelentést a trojkáról. Örülök annak, hogy most, amikor lélegzethez jutunk, akkor elgondolkozunk azon, hogy hogyan lehet elszámoltathatóbbá tenni ezeket a programokat. Ki teheti ezt meg? Fontos, hogy a gazdasági és költségvetési politika ö, szigorúan be legyen vasalva, és hogy a nemzeti parlamentek is ehhez tartsák magukat, de jó lenne, hogy az embereknek több beleszólása lenne. Vajon akkor máshogy nézett volna -e ki ez a program? A tagállami kormányok és az EU-IMF EKB közötti programok ö, keretében politikai, ö, meg, politikai gondolkodásra van szüksége a tagállami parlamentekben Vajon az Európai Parlamentet be kell -e jobban vonni ebbe? kellenek -e újabb politikai feltételek, megfontolások? Ez pozitívan befolyásolja -e a programot. Kedvezőbb lesz-e, könnyebben kezelhető lesz-e a lakosság számára? Jobb eredmény születik-e? Erről lehet vitatkozni, de azt hiszem abban egyetértünk, hogy a jelenlegi folyamat nem optimális, Görögországnak, Spanyolországnak, Portugáliában több mint 100%-os az adósság GDP aránya. John Adams egyszer azt mondta, hogy két módon lehet rabszolga sorba taszítani egy népet, karddal vagy adóssággal. Senki sem szeretné, hogyha rabszolgákra és rabszolgatartókra osztódna szét Európa. Írország, Görögország, Portugália szerencsétlen országok ebben a, szerencsétlen jártak ebben a gazdasági válságban, de lehet, hogy legközelebb más országokra jut a sor. Tehát most kell precedens teremteni, most kell megmutatni, hogy az európai szolidaritás nem csupán vágy, ez létező dolog, létezik 2014 Európájában. A jó szomszédság szellemében kaptunk segítséget Európából, Európától, de nem egészen úgy nézett ez ki, mint amire számítottunk. Sikerült azt elérni, hogy ne terjedjen ez a, ez a válság tovább Európába, és sikerült újra tőkésíteni a bankjaikat. Jövőnk közös. Hogy, hogyha a gazdaságaink kezdenek kilábalni a válságból, akkor meg kell megint vizsgálni azt, hogy mire van szüksége a tagállamoknak nem lenne jó, hogyha a szegény és, gazd, ha szegény és gazdag országokra válna szét Európa. Nem így látták az alapító atyák Európa jövőjét. Nézzük meg, hogy mit tehetünk ennek elkerülés érdekében a jövő években. Gondolkozunk el azon, hogy mit kell tennünk azért, hogy az államok uniója az összes polgár érdekét szolgálja. Nem szabad, hogy egy, nem szabad megengedni, hogy akár egyetlen ország is szenvedjen az adóságok miatt. Nem lehet, hogy tönkre menjen egy ország ebben. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a fájdalmas kiigazításokat megtehessük. Erre van szükség a gazdasági jólét miatt. De csupán azért, mert programot, egy megmentő csomagot adnak egy programnak, nem jelenti azt, hogy egyedül azért képes megoldani a problémát a az adott tagállam. Együttesen kell fellépnünk, hogy fenntartható legyen Európa jövője. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alejandro Szerkász kapja meg a szót, az Ample szakbizottság tagja itt az Európai Parlamentben. Ma? Oui, minutes. Négy perce van. Gracias, señor presidente, querido. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket, de a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság tagjának nevében is üdvözlöm Önöket. Ma, amikor az Európai Parlament jelentését tárgyaljuk, tudniuk kell, hogy a Foglalkoztatási Bizottság önmagát hívta meg a mai ülésre szeretnénk egy jelentést készíteni, készítünk egy jelentést arról, hogy milyen szociális következményei vannak ezeknek a programoknak a lakosságunkra. Hát lehet, hogy egy kicsit zavar a jelenlétünk. Talán egy kicsit más a véleményünk, mint másoknak. Mindenki azt mondja, hogy a programok tiszták voltak, világosak, nem volt alternatívájuk, ahogy ahogy azt Panglosz mester is mondta, a világok legjobbikában találták ki ezt a programot. A nemzet, az ILO-ban, az ILO-val konzultáltunk, az Európa tanácsa is, az egyetemekkel is, és internet, az interneten egy közvitát nyitottunk, az összes dokumentációt ismerjük, láthatjuk, hogy szociális katasztrófát eredményezett mindez. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió nem nem technokraták, nem bankárok klubja, ez egy demokratikus elképzelés, egy demokratikus gala, ö, kaland. Kérdés az, hogy a szociális demokráciával mi lesz? Ne felejtjük el az új szerződést, ami kimondja, hogy az összes szakpolitika, az összes fellépés célja az, hogy magas szintű legyen a szociális védelem, illetve a foglalkoztatás az alapjogi kartát, a szerződést, az összes Európai Unió által aláírt nemzetközi egyezményt tekintve, kat- szociális katasztrófa alakult ki ebben a négy ö, tagállamban. Az összes történelmi rekord megdőlt. A foglalkoztatási, a ö, szegénységre vonatkozó adatok e, vannak olyan országok, ahol 25% a szegények alányok, hihetetlen az import-export arány, egy egész generációt elvesztünk, bezárnak a, bezárnak a kórházok, a 2020-as, a 2000, Európa 2020 programban egy évtized lemaradásunk van. Erről gondolkodjunk el. Ez emberek millióinak a mindennapi élete. Elvesztették a munkájukat, elvesztették a jogaikat. A portugál munkások 70%-a, akiknek volt kollektív szerződése, már nincs ilyen kollektív szerződése, nem védi őket. Akár tetszik önöknek, akár nem, itt semmiféle szociális érzékenység nincsen. Ez itt a szolidaritás? És amikor feltesszük a kérdést, hogy az európia, európaiak miért utasítják vissza a tro, trojka politikáját, talán nem értik? Látják, hogy ott vannak az emberek az, az utcán több, száz, több ezer spanyol vállalatot zártak be azért, mert, nem, mert fizetést képtelenek voltak. Kérdezzék meg, a, kérdezzenek meg egy spanyol fiatalt, akinek ötöd annyi az esélye a munkavállalásra, mint egy közép-európainak. Miért van ez? Ez politikai katasztrófa. Azt szeretnénk a foglalkozt, azt gondoljuk a foglalkoztatási bizottságban, hogy meg kell fordítani ezt a trendet. Nekem csak négy percem van. Szeretném, hogyha becsületesek lennénk, hogyha egy igazi mély tanulmány születne ebben a kérdésben, ahogy ezt eh, Barroso úr is mondta tegnap, Karasz úr is eh, mondta ma, meg kell nézni, föl kell térképezni, hogy milyen következmények vannak. Nem csak a bankok eh, egészségére kell odafigyelni, hanem a reálgazdaságok, családok, az emberek egészségére is. Nem szabad ilyen jó hibákat elkövetni a jövőben. Amit elvesztettünk, azt vissza kell szerezni, a szociális dialógusban, az egészségügyben, az oktatásban, az emberek szegénységében megoldást kell találni. Foglalkoztatás növekedése nélkül ezt lehetetlen elérni. Szolidaritás nélkül a központ és a perifériák közötti szolidaritás között nem lehet megmenteni az európai gazdaságot, az európai valutát, és nem lehet megmenteni az európai projektet. Ne felejtsék el, hogy Szerkesz úr volt a jelentés készítője a Trojka munkájának szociális és munkahelyteremtési aspektusait, illetve most akkor pedig megkezdjük a vitát. 13-an kértek szót, ezek közül kettő európai parlamenti képviselő tehát mindenkit arra kérek, hogy nyugodtan jelentkezzen. Ki kell tölteniük a jelentkezési kártyát, és akkor rákerülnek a hozzászólók listájára. Nos, akkor kezdjük is meg a vitát. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy négy-öt nemzeti parlamenti képviselő kapja meg a szót, majd egy európai parlamenti képviselő. Most a ciprusi kollega kapja meg a szót két percre, tessék. Kiria Proedre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szeretnék valamit mondani a döntéshozatali folyamatról, illetve a trojka legitimitásáról. Szerintem nem lehet azon megdöbbenni, hogy nem volt demokratikus ellenőrzés. És ez eh, ahhoz és eh, kötődik, hogy az Európai Unióban van egyfajta deficit. Ez nem annyira abstrakt, ez a deficit, az ilyenfajta barbár politikát másképpen nem lehet átvinni. A nép akaratát elnyomják, ezt láthatjuk a médiában is és szeretnék beszélni az egyik hozzászóló álláspontjáról. azt mondta, hogy nincsen a programokban demokratikus legitimáció hiánya. Arra emlékeztetnék, hogy a második világháborúban a megszállás katonai eszközökkel történt, most ez már gazdasági eszközökkel történik. A trojkát valahogy le kell váltani, és be kell vonni az Európai Parlamentet is a segélyprogramokba, a mentőcsomagokba. Ez nagyon fontos aspektus. Ezt ekkor szakbizottságnak el kell jönni ezekbe az országokba, és meg kell vizsgálniuk azt, hogy a trojkának milyen hatása volt mindenfajta szempontból, gazdasági, társadalmi szempontból drámai fejlemények eh, történtek. vitát kell folytatni arról, hogy hogyan lehetne helyettesíteni a, a trojkát, illetve a, az ilyenfajta politikát meg kell szüntetni, meg kell ezt változtatni. Itt nem a feltételekről van most szó, nem is arról van szó, hogy hogyan akarják ezt a barbárpolitikát legitimálni. Nem, nem erről van most szó. Elnök, köszönöm szépen Kuma asszonynak. Most eh, Kes úr kapja meg a szót az Egyesült Királyságban. Thank you very much, man. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Egyesült Királyságban mi is érezzük a trojka lépéseinek a következményét és diktátumainak a hatását, ugyanígy a bailout, a megmentési programok és a banki javaslatok hatásait is, hogy ezek működnek-e és demokratikusak-e. Ez bizony kérdéses. Nem egy országban komoly tiltakozásra kerül sor, illetve jelentősen megnőtt a munkanélküliség aránya, ami destabilizálja az Európai Unió egészét. És amikor Kársz úr és Barroso úr szociális társadalmi következményekre hivatkozott, nos ezzel kapcsolatban szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ne felejtsük el, hogy ezeknek a társadalmi kérdéseknek az egyik fontos vonatkozása a demokrácia, és az, hogy a választókban ugye fölmerül, hogy az ő véleményeket mennyire vették figyelembe, kellőképpen demokratikusak ezek a döntések, és ezzel visszatérek a korábbi megjegyzésemre, miszerint az Európai Uniónak lehetővé kell tennie, hogy a tagállami parlamentek és a tagállami szavazók sokkal nagyobb mértékben megnyilvánulhassanak, és adott esetben az Európai Parlamenttel szemben állásfoglalhassanak, hiszen az Európai Parlament egyre inkább úgy viselkedik, mintha az Európai Unió egyetlen parlamentje lenne. Nos, ha ez nem következik be, akkor a helyzet továbbra is romlani fog, és emelkedni, növekedni fog a szélső jobb hatása, és nagyon hátrányos következményekre számíthatunk az európai választások idején. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kás úr. Most pedig megadom a szót Daniela asszonynak a francia parlament részéről. Köszönöm, elnök asszony. Nem ismétlem el azt, amit két kollégám elmondott, egyetértek velük, mind a trojka szerepével kapcsolatban, mind a társadalmi, szociális megélhetési körülményekre való hatásáról. Említettük többen, hogy Írországban a szegénység mértéken nőtt. Azt hiszem, hogy az első feladat az lenne, hogy pontosítsuk, hogy e, miről is beszélünk, ugye ez a fiskális multiplikátorok kérdése, és hogy a különböző országokra hogyan e, hatottak ezek az intézkedések. Jó lenne nem a dogmatikus e, elvi struktúrákat vizsgálnánk, hanem a tényleges helyzetet a különböző országokban. Ugye a IMF részéről már többen elismerték, hogy az IMF eh, hibákat követett a kalkuláció során, és 2010-ben ugye a programok egy része változásokra is, változásokon ment keresztül. Ugye közben viszont eh, a trojka úgy viselkedik, mint az IMF-nek mindvégig ez lett volna. Tehát eh, oda kell figyelnünk, és magasabb szintű átláthatóságot kell követelnünk. Ezen kívül mindenképpen nagyobb stabilitásra van szükség, E, miközben az állami finanszírozást rendbe teszik a különböző tagállamokban. Az Eurogroup egyre e, professzionálisabb módon e, tevékenykedik, ugyanakkor mindaz, ami elhangzott ma nem eléggé megnyugtató, hiszen demokratikus legitimációra van szükségünk minden szinten, ezért fontos, hogy a parlamentek folyamatosan tájékoztatást kapjanak, mind az Európai Parlamentre gondolok, mind a tagállamokra a trojka részéről és fontos, hogy a trojka mind a tagállami, mind az Európai Parlament felé elszámolási kötelezettsége rendelkezik, hogy ne olyan orvosként viselkedjen, aki bármi megtehet a beteggel. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Γκαμπρίτα. Εντουάρτο Γκαμπρίτα, κολέγα, kollega következik a portugál parlament részéről két percre da ditadura de todos os Estados membros no século XX. Köszönöm. Portugáliában. Portugáliát sújtott a leghosszabb diktatúra az összes tagállam közül a 20. században. Az EU számunkra a szolidaritás a demokrácia ö, szinonimája. Portugáliában sosem voltak Európa ellenes pártok, olyan pártok, amelyek ellenzik EU, az európai projektet, de persze vannak véleménykülönbségek, a bal és a jobb oldal között, de euroszkeptikusok nincsenek nálunk, nincsenek olyanok, akik ellenzen, elleneznék Portugáliában az európai demokráciát. 2010-ben 3 százalék volt a deficit, illetve a GDP 62 százaléka, százaléka volt az adóság. A nemzetközi pénzügyi spekuláció, illetve a gazdasági válság nagyon súlyos hatással volt ránk. A politikai stabilitás hiánya hatására Portugáliának kénytelen volt tárgyalni a trojkával, mégpedig nem túl kedvező körülmények között, és sokan elkezdték megkérdőjelezni az európai projektet, kezdtünk másként gondolkodni Európáról. Európa reagált erre, de úgy történt, mint hogy erkölcsi kudarcot, kudarc ért volna minket, az európai polgárok számára kellett volna választ találni. Az európai politikát, amikor az európai politikákat, szakpolitikákat értékelik az európai vezetők, akkor a gazdaságra figyelnek leginkább oda. A portugáliai kiigazítások megszorítások európai szinten dőlnek el. Ez az államadóságra pozitív hatással van, de a szociális hatások katasztrofálisak. Komoly kihívás lesz majd európai, Európa számára a következő európai választás Meg kell mutatni azt, hogy a legitimitás, a fejlesztés, a demokratikus projekt folytatódni fog-e, avagy az Európa ellenes szélsőségesek fognak-e győzedelmeskedni, és továbbra is meg kell menteni a tagállami gazdaságokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Tuszasz kolléga következik az Európai Parlamenttől, utána pedig egy percre a vendégeknek adom meg a szót, hogy válaszol, válaszoljanak. Tuszasz úr. Tuszasz úr, a parlament közé találkozója az Európai Parlamentnek a nemzeti parlamentekkel az Európai Szemeszter keretén belül, illetve a gazdaság irányításon belül. Nos, ez nem kötődik az állampolgárok problémáihoz, csak nem a munkavállalók problémájához kötődik, igazából az ellenük irányul. Tegnap amikor az elnökök itt beszéltek a bizottság elnöke, a tanácselnöke, a parlament elnöke, illetve a görög elnöksége felszólalt, de, de ma is hallhattunk hozzászólókat, és ismételten azt halljuk, hogy eltökéltek annak irányába, hogy folytassák a népesség ellen irányuló európai politikát. a 2020-as stratégia, a versenyképesség erősítése, illetve az csak azt jelenti, hogy a kapitalisták, illetve a nagy monopóliumok kapnak még több hatalmat. Ezek a találkozók igazából egy hamis legitimációt adnak az intézményeknek, a kormányoknak. Védekeznünk kell ez ellen. Mindegy az, hogy eh, az országok eh, ilyen vagy olyan programban vesznek részt, ugyanazok a módszerek. Most nem akarok eh, a munkavállalók súlyos helyzetéről beszélni Görögországban, de nézzék meg az európai helyzetet. 12 Két millió német él a szegénységi küszöb alatt, a német adatok szerint. Több mint két millió munkanélküli van, és eh, mintegy 950 euró a minimális bér Németországban. Tehát én a munkavállalókat arra szólítom fel, hogy használják tapasztalataikat, folytassák harcukat, annak érdekében, hogy ezt a fajta politikát meg lehessen szüntetni. És a népnek kell hatalomra kerülnie. From our panelists, starting from... Néhány megjegyzés. Először is Robert Lambertnek adom meg a szót. Ich möchte noch einmal... Még egyszer kölcsönösen arra szólítanék fel mindenkit, hogy arról beszéljünk, ami, aminek van értelme, és nem csak arról, ami ugyan szórakoztató, de semmi értelme. Ugyanis szükség van a vitára arról, hogy tényleg teljesítette-e a célját ez a program, és milyenek a hatások, ellenhatások, mellékhatások, ezek megfelelnek-e a várakozásainknak, vagy sem. És ezért nem hiszem azt, hogy a jelenlegi programok az egyetlen lehetséges programok. Lehet, hogy vannak más jó programok is. Azokról a programokról beszélünk, amelyek már létrejöttek. És egy ilyen fajta vitának az a célja, hogy eszmét cseréljünk arról, hogy milyen hatással jártak ezek a programok fiskális szempontból, adó szempontból valóban kedvező hatással jártak-e, milyenek voltak a mellékhatások, amelyek esetlegesen problémásak lehetnek, sőt, elfogadhatatlanok lennének tehát erről kellene beszélnünk, és hogyha ezt a vitát lefolytatjuk, akkor az egyértelműen a parlamentek feladata, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek feladata, és nem is igazán látom, hogy mi lenne a gondja, mi lenne az akadály egy ilyenfajta vitának. Nem lehet ö, azt a látszatot kelteni, hogy sötét hatalmak bennünket akadályoznak abban, hogy ezt a fajta feladatunkat ellássuk parlamentként. Mr. Laman, and now Mr. Köszönöm szépen, Kangen úrnak adom meg a szót. Thank you. Just in relation... Hamden úrnak tehát. Köszönöm szépen, mondja Hennigan úr. Úgy gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket a, a Trojka bármely országban javasolt, azok természetüknél fogva nehézkes, bonyolult, fájdalmas intézkedések. Sok tagállami parlamenti képviselő fogja megjegyezni illetve fog úgy viselkedni, hogy miközben ezeket a javaslatokat megvalósítja, országa azt fogja hangsúlyozni, hogy a fájdalomért az egyetlen felelős a trojka. Nos, nyilván fontos, hogy a program folyamán legyen egy közvetítés a parlamentek és a trojka között, mert máskülönben sárdobálás fog bekövetkezni, újabb mutogatás a trojkára, ugye? nyilván nehéz lesz, hiszen a tagállami parlamenti képviselők természetesen a hazai közönség előtt szerepelnek, és hát ők kézen, kézre esik, hogy a trojkát vádolják. Elnök, köszönöm. Akkor Liam Nyok következik. Köszönöm, kedves kollégák. Uh, uh, Mennyiben különbözött volna a helyzet a mostanitól, hogyha a közösségi módszereket használták volna a trojka eh, számok érhetőségében? Mondok egy példát, eh, eh, így válaszolva Hennigan úr felvetésére. Az ír esetben volt egy probléma a központi bankkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy volt itt egy döntés, pontosabban nem volt döntés az IMF és a központi bank között az a javaslata kapcsolatban, amelyet eh, Írószernek megfogalmaztak. Ugye ez a bail-in, bail-out kérdés volt, hanem egyszerűen eldöntötték, hogy eh, bail-out-ra kerül sor. Eh, azonban a közösségi módszerrel alkalmazva lehet, hogy bail-in mellett döntöttünk volna. Ez egy elméleti kérdés. Az RP Központi Bank ez esetben a saját küldetésén túl lépett a trojkán belül, hiszen az LKB-nek e monetáris politika kapcsán kötött feladatai vannak. Hogyha nincs számon akkor ilyen komoly kérdésekre nem biztos, hogy lehet dönteni. Hogyha most ugye felvethetjük a drág, úgynevezett drági effektust is, nehéz megmondani, mi lett volna, hogyha érvényesült volna a közösségi döntéshozási mechanizmus. Ott már ez egy annyira kényes téma, hogy mindannyian érezzük azt, hogy meg kell hallgatnunk egymást. Ugyanis különböző megoldási utak vannak, különböző hatáskörök vannak, különböző okok vannak, és különböző hatások is lehetnek. Az, hogy a programok egy része, az intézkedések része dühöt okoz, az kétségtelen, viszont a kérdés az az, hogy van-e alternatíva, és hogyan néz az ki, ha az létezik. Hogyha egy ország nem tud pénzt szerezni a pénzügyi piacokról, és a közszolgáltatások, ellátás, oktatás, biztonság, egészségügy, ez már nem kivitelezhető, és nincs pénz a munkahelyteremtésre, innovációra, növekedésre, akkor mindenképpen egyfajta mechanizmusra van szüksége, ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket el tudja végezni, és ehhez idő kell, és ehhez szerkezeti váltásra is szükség van. És pontosan erről beszélt Lamert úr is, hogy ez egy külön megoldás volt, külön megoldás volt, köztes megoldás, különbözőképpen lehet ezt nevezni, viszont tény az, hogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy szükség van-e egy tartós megoldásra, és ez hogyan néz neki. A tartós megoldás az lehetséges-e a közösségi jog talaján, vagy ez csak közö, kormányközileg lehetséges, és milyen lenne egyébként az intézmények együttműködése. És pontosan ezen fáradozzunk. Pontosan ezért zajlik ez a politikai vita is. A Szociális Szakbizottságban, a Gazdasági Szakbizottságban és jelenleg ma is ezzel foglalkozunk. Most nem arról van szó, hogy egymásra mutogassunk, és azt mondjuk, hogy valaki hibázott, hanem nagyon döntő pont ez, amelyet fel kell használnunk, hogy ez itt is elhangzott. A fő kérdésekről kell beszélni, és a jövő szempontjából a helyes válaszokat kell megadni, és kevesebb félreértésre, kevesebb nyomásgyakorlásra van szükség, mert még akkor is, hogyha a demokratikus legitimációról beszélünk, hogy az adott, akkor is el kell azon gondolkodni, és a meghallgatások során láthattuk ezt, el kell azon gondolkodni, hogy hogyan jöttek ezek létre, hogyan készítették ezeket elő, és a parlamenteket hogyan vonták ebbe bele. Viszont itt nem intézményi kérdésről van szó, hanem itt az Európai Unió jövőjéről van szó, és milyen fajta következtetéseket tudunk levonni az Európai Unió az integráció, illetve az állampolgárok számára. Köszönöm szépen Karas úrnak. Harrison úr kapja meg a szót az Egyesült Királyság eh, Lordokházából. A president. Elnök úr, hagy emlékeztessem eh, Bill Kers kollégámat, hogy a tegnap esti kievi tüntetések arról szóltak, hogy Ukrajna csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, és nem itt hagyni, nem kilépni. Lettország most lépett az Eurozónába, Horvátország most lépett az Európai Unióba. A House of Lords a Lordok Háza, a Felsőház jelenleg vizsgálja a tagállami parlamentek demokratikus részvételét, nem az Európai Parlament szembeni realizálásként, hanem a felelősség közös felvállalásának részeként. Szeretném, hogy ezek a kérdésekre kollégám is reagálna. Úgy gondolja-e, hogy ha az általa javaslott módszereket követjük, akkor az javítja -e a demokratikus elszámoltathatóságot, nem gondolja -e, hogy ez túlságosan költséges lenne az európai a, a tagállami parlamentekkel való kapcsolat fenntartásában. És ha már itt tartunk, akkor ugye megemlítették többen is a trojkát ma délelőtt úgy gondolja valójában, hogy a trojkának saját belső kapcsolatartási módszerei voltak az intézmények közötti együttműködésben, mert gyakran úgy tűnt nekünk, hogy a trojka meglehetősen megosztott volt. Most pedig eh, az árnyékjelentés, a társjelentéstevőkhöz eh, nyok, illetve Kárasz urakhoz eh, fordulnék. Születtek olyan javaslatok, hogy hozzunk létre egy második ö, ö, kamarát ö, tagállami parlamenti képviselőkből. Mi a nézetük erről? Úgy gondolom, hogy nagyon bonyolult ügy lenne ez. Nagy kérdés, hogy milyen hatás, milyen szerepe lenne ennek a második kamarának a tagállami parlamentekkel való viszonyában. Végül egyik aggályom az, hogy az általános választásokat követően itt az Európai Parlamentben esetleg külön e, eurozóna bizottságot e, állítanának föl azok, akik az eurozónán kívül e, vannak, ez a tíz tagállam, mi is. Úgy gondolom, hogy egyesült erővel kellene ebben az esetben az érdekeinket védeni. Köszönöm. Marozsman. Köszönöm szépen. Lula Morozman következik. Az osztrák parlament kulturális bizottságától. Köszönöm szépen. Lambert úr említette, hogy hogyan vélekedik a demokratikus legi- leg- legitimitásról, én ezt nem tudok egyetérteni. A trojka olyan intézmény, amelynek nincsen demokratikus legitimitás. Ez számomra két következménye jár. Egy, a trojkának a válságkezelő stratégiája a válság által sújtott tagállamokban nyomással történt. Egyfajta neoliberális megoldást próbáltak ráerőszakolni a válsággal sújtott országokra. Persze, erről a tagállami parlamentekben szavazni kell, de az is normális, hogy a megszorítások, az intézkedések, a stratégia ellen az emberek, vagy emiatt az emberek az utcára vonultak. Úgy látom, hogy nagyon egyoldalú a nyomásgyakorlás, például a kollektív tárgyalások során a fizetések kialakításában azt hiszem, hogy ehhez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek is volt néhány szava. Nincs igazi stratégia a munkahelyteremtésre. Ezekben az országokban nő a munkanélküliségi ráta, a szociális kohézió gyengül, és ez hosszú távon nem fenntartható. Ezek a programok általánosságban olyan programok, amelyek nem veszik figyelme, figyelembe a legrászorulóbbak, leginkább rászorulók érdekeit. Azt hiszem érdemes összehasonlítani a helyzetet a 30-as évekkel. Valamit tennünk kell, ez igaz, de tanulnunk is kell abból, hogy mi történt a 30-as években. Nem csak a pénzügyi ágazatot kell stabilizálni, mint Roosevelt mint a Roosevelti New Deal, nem csak a tőkére kell odafigyelni, hanem másra is. Köszönöm szépen. Barbara Leci következik az olasz szenátus költségvetési bizottságától. Grazie. Jó. Köszönöm szépen. Elbizonyítani az, hogy még mindig arról beszélünk, hogy legitime vagy nem, szükséges-e vagy nem a demokratikus szintet növelni a európai döntéshozatal során a trojka által hozott döntésekkel kapcsolatban, mert igazából más nem nagyon tehetünk. Az imént az osztrák kolléga említette, hogy jó lenne jobban tájékoztatni az, a lakosságot amikor valaki szegény sorba kerül, akkor nem árt, hogyha megmondjuk neki, hogy mi is történik vele, a bankok miatt kerül ilyen helyzetbe. Sokszor a bankok nem tudják ellátni, nem is, nem is tudják ellátni a feladatukat. A Credit Crunch Olaszországot tédre kényszerítette. Az Európai Bizottság nem ellenőrzi a kormányok működését, néhány nappal ezelőtt egy stabilitási törvényt fogadott el, illetve javasolt az olasz kormány. Véleményem szerint a jelző számok, amire támaszkodnak, nem felelnek meg a valóságnak. Semmilyen intézmény ezt nem fogadja el. Fontos az az alapvető módszer, hogy komolyabb bevételekre van szüksége az államnak a lakosság kárára. Ugyanakkor ott van a, ott van a Tupac és a kettes csomok, és amikor vakon jár el a kormány, az valószínűleg direkt teszi szándékosan. Úgy gondolom, hogy az olasz kormánynak nem nem a trojka hibáit és az elmúlt 20 év olasz kormányának hibájait kéne ráterhelni a lakosságra, hanem okosabban eljárni. Köszönöm, mondja az elnök. Zsanna Tüné következik a francia szenástustól. Moskva. Mon nom est Jean Arthuis. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, Jean Arthuis vagyok. Nos, a növekedés hiánya fölveti ezt a kérdést, hogy valóban minden rendben van-e az államadósággal kapcsolatban, illetve az eurozóna pénzügyi ellenőrzési rendszereivel az elmúlt tíz évben a piacok, a minősítő intézmények, a bizottságok, a különböző kormányok és a parlamentek, eh, valamint az Európai Parlament eh, megnyilvánultak ebben a kérdésben, amikor az államadósági eh, rendszer kitört, akkor ugye, pontosabban válság kitört, akkor tudtuk, hogy ez egy szisztemikus, ez egy rendszer szintű válság, és a lehető leghamarabb új eljárásokat kell bevezetnünk. Természetesen ezzel a trojkára utalok. Konkrét pénzügyi szolidaritási intézkedésekre volt szükség az eurozóna államai között, és amikor az Európai Stabilitási Mechanizmust létrehoztuk, akkor a tagállamok pénzügyi törvényeinek kellett megoldást találnia, nem az európai költségvetésnek volt a szerepe ez. Tehát itt fokozatosan van szükség az európai stabilitási eszközök kialakítására, és szükség van valamiféle európai vezető szerepre a költségvetés és az államkincstári, közösségi kincstári téren is. Azt hiszem, hogy most arra van szükségünk, hogy valamiféle folyamatos felügyeletre kerüljön sor, amely összehozza a különböző tagállami parlamentek, különböző kamaráinak, alsó felsőházainak képviselőit az Eurozónán belül az Európai Parlament képviselőivel, mert valamilyen módon ez erősítené meg a demokratikus legitimációt az Eurozóna tagállamainak parlamentjei szemében különösen annak fényében, hogy a 13-as cikk mit mond a kormányzati koordinációról és a stabilitásról. Úgy gondolom, hogy az interparlamentáris konferenciáknak eh, véglegesítenie kellene ezt egy állatfoglalás eh, formájában, és ennek asszony felé ezt jutna be javaslatként. Köszönöm szépen! Elnézést kérek, hogy nem jól ejtettem a neve, nevét. Langen úr következik az Európai Parlament. Der hat mich gemeldet, nachdem der spanische Kollege... Köszönöm. Szerkesz úr felszólását után szerettem volna felszólalni. Spanyolországgal kapcsolatban jó lehetne, Spanyolországot vizsgáljuk ebben a jelentésben. Ez az első felvetésem. Másrészt úgy gondolom, hogy kicsit kritikusabb a kis kollégáim a választások felé menendő, mert nagyon jól és pontosan látom Zapatero úr 8 éves kormányzásának történetét, illetve a spanyol elnökség időszakát, amikor a spanyol elnökség három fő kérdése a megújuló energia, az elektromos autók, Eh, és egyéb dolgok eh, voltak, amelyeket Spanyolország eh, az európai politikákba be akart hozni, miközben éppen süllyedtünk bele a válságba. Németországban mi felismertük, hogy 2009-ben összeomlásra kerül sor, és leküzdtük a problémát. Itt a parlamentben nagyon sok ember azt nem veszi észre, és ez engem kiidegel banki és pénzügyi válsággal kezdtük, azonban meg kell értenünk, hogy az összes olyan államban, ahol problémák voltak, az összes olyan országban, ahol problémák voltak, ott mindenütt szocialista kormányok voltak a hatalmon, Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban, Cipruson és Írországban a válság kialakulása idején Cipruson tudom, hogy igen, ott kommunista elnök volt, ugye. De a tényeket azért tegyük rendbe. Nem lehet egy modellt abszolútnak tekinteni, és hogyha a trojkát megkérje az eurozóna, hogy végezze a munkáját, akkor van mandátuma. Az én kritikám a bizottság hozzáadását illetőleg inkább, amely nem gondoskodott arról, előre, kellő időben, hogy ragaszkodjunk a közösségi eh, vívmányokhoz, és megfelelően eh, vizsgáljuk az állami költségvetéseket. Eh, Görögország esete egyébként e tekintetben is különleges eset, hiszen egyetlen biztos sem volt hajlandó a görögországi helyzetet átvilágítani és megpróbálni segíteni, mert hogy eh, a bizottságban több száz görög eh, szakértő dolgozott, ezrével eh, dolgoztak a görög kollégák. Nem volt legitim a helyzet. Elnök, köszönöm Langen úr. Most pedig megadnám a szót a Bundestag részéről Hélem úrnak. Ähm, Frau Präsidentin, ähm, ich will dafür werben mit einem Zitat eines früheren. Egy korábbi német äh, szövetségi elnök szavaival élnék. Ez azt jelenti, hogy valaki, hogyha valakire egy ujjal mutatunk, akkor három ujjal kell visszamutogatni arra a személyre. Egy kicsit másfajta vitát kell folytatnunk különböző okokból kerültek bele a különböző országok a válságba, és különböző intenzitású volt a válság az egyes országokban. Nem akarom az előttem szólót elítélni pártpolitikai szempontból, de én még emlékszek arra, Lange úr, hogy 10-15 évvel ezelőtt az ír nemzetgazdaság Európában iskola példája volt az európai gazdaság jövőjének. Azt mondták, hogy a jövő a szolgáltatásnál van, a pénzügyi szolgáltatásoknál. Tudjuk, hogy ma már ez a buborék szétpukkant. Azt is tudjuk, hogy Írországnak is segíteni kell, meg kellett mentenie a bankot ott. Tehát itt felmerül a bankok újratőkésítése, amiről az ír képviselő is beszélt, ez nálunk is a Német Szövetségi Köztársaságban elfogadási problémába ütközik a népesség részéről. Tehát én ezt egy kicsit azért árnyaltabban vitatnám meg. Utolsó példaként a saját hazámot elmutaném példaként. Nagyon sok előítélet volt a német strukturális reformokkal szemben, és 10 ezer évvel ezelőtt mi voltunk Európa beteg embere, mert a, nagyon sok volt a, az ipar, a ipar, viszont azok a struktúrális reformok nem csak megszorítások voltak, hanem olyan reformok is, amelyek egy után hatással jártak. Tehát igen, árnyaltabban kell beszélni a programokról is. Igen, úgy gondolom, hogy a trojka egy-két helyen kicsit túlzott, és csak akkor lehet konszolidálni a költségvetést, hogyha van növekedés is persze ez nem menti fel a saját parlamenteket arról, hogy nekik is el volna végezniük a nemzeti struktúrális reformokat. Ezért mindenképpen egy új vitára van szükség, és igazából a polarizáció nem segít nekünk, ez igazából sokkal inkább eh, károsítja az egyes eh, tagállamokat. Köszönöm szépen, Petra Saura következik a spanyol szenátusból. Eh, Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy olyan vitára van szükség, amely kooperatívabb, együttműködőbb. Ne, té, ne tévesszük szem elő a dolgot. A gazdasági a növekedéssel, az euró meg, megmentésével kapcsolatban nyilván az ellenzők többsége egyfajta gazdasági stagnálásra számít. az engem aggaszt rendkívül mértékben, azért is, az is aggaszt, hogy milyen nagy mértékű szenvedést jelent mindez nagyon sok polgár és család számára az egész európai projekt jövője tekintetében. Ezért úgy gondolom, hogy le kell vonnunk a konzekvenciákat az elmúlt néhány év hibáiból, maguknak, az, tagállami parlamenteknek is. E, e, hazámban a helyzet nem stabilizálódott, a hitelezési állomány összességében tovább csökken, e, továbbra is csökken a foglalkoztatottak száma, egyre továbbra is cégek szűnnek meg, és a gazdasági hilábalás jelei nem tükröződnek a családok életében. Az állami adósság, eladósodottság nem stabilizálódik, adatokat is tudok erre mondani, az elmúlt két évben az állami adósság 22,9%-kal nőtt a, a GDP arányában. Ezért azt kell mondanom még egyszer, hogy fontos, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, a pénzügyi politika fontos, hogy aktív legyen, de ehhez képest adópolitikára, olyan adópolitikára szükség van, főleg azokon az országban, ahol több a mozgástér, amely azonban mindezonáltal hitelképes és racionális. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a strukturális reformoknak nem szabad szem veszteni azt, hogy pontosan melyik országban működnék, és hogy pontosan a gazdasági ciklus mely szakaszában vagyunk. Nem lehet az államadóság kockázatától egyik vagy a másikra megszabadulni, mindig figyelembe kell venni a tagállamok közötti különbségeket, nem csak etikai, nem csak morális szempontból, hanem gazdasági szempontból is. Úgy gondolom, hogy abszolút mértékben szükség van az észak-dél együttműködésre az adós és a hitelező államok között, méghozzá sokkal konstruktívabb vita formájában köszönöm, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót. Fennes úrnak Máltán. Uh, having heard a number of speakers, I... Úgy, gondolom, hogy fontos lenne hangsúlyozni, hogy a demokratikus legitimáció a trojka működésében kulcskérdés, de a felelősségvállalásra is beszélnünk kell. Nem túl méltányos, hogy a problém, európai problémákat megpróbáljuk, a munkanélküliséget, a gazdasági nehézségeket, a nehéz programokat végrehajtó tagállamok problémáit egy, ez egyben áttolni a trojkára. Úgy gondolom, hogy ezek a problémák azért jelentkeztek, mert a legitim módon megválasztott kormányok, parlamenti képviselők a jó időkben úgy döntöttek, hogy túlságosan is sokat nyújtanak polgáraiknak, rendkívül bőkezű nyugdíjakat, fizetéseket, amelyek óriási adósság problémákat okoztak, és amikor bekövetkezett a válság, akkor hirtelen Európa nem tudott ezekkel mit kezdeni, és most hirtelen a szolidaritásról kezdünk el beszélni. Tehát szerintem eléggé méltánytalan, hogy azt mondjuk a sebésznek, hogy hello, a, a te vagy az oka annak, hogy a betegnek fáj a műtét. Nos, nehéz számomra megérteni, hogy hogy működhetne a trojka a közösségi módszerrel, miközben a hajó süllyed, hiszen szükség van arra, hogy viszonylag szabad kezet kapjanak azok a szakemberek, akik meg tudják javítani a hajót, hogy ne süllyedjünk el. Úgy gondolom, hogy minden olyan ország, amely végigvitte a maga kigazítási programját, ott a döntéseket nem ész kellett végrehajtani, hanem a tagállami parlamenteknek jóvá kellett hagynia a trojka javaslatait, és így lehetett csak finanszírozni őket többek között az Európai Uniós forrásokból is. Tehát úgy gondolom, hogy egyensúlyt kell tartani akkor, amikor megpróbáljuk a felelősséget áthárítani másokra, mindannyiunknak megvan a maga szerepe. Köszönöm, mondja az elnök. Rosszáti képviselőnek adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hálás vagyok az előző hozzászólónak, mert gyakorlatilag ugyanazt mondtam, mint amit én szeretnék most mondani. Nem szabad a szakmai és a politikai kérdéseket összekeverni. A trojka nem demokratikus intézmény, legalábbis nem a hagyományos értelemben, technokrata szervezetről van szó. Feladata, hogy szakértői módon elemezze a helyzetet, és javasoljon egy megoldást a parlamentek, a demokratikusan megválasztott parlamentek és kormányok öt, ö, döntenek, ők veszik figyelembe az alternatívákat, stb. stb. Nem várhatjuk el a parlamenttől, hogy a megszorítások, a kiigazítások technikai, szakmai kérdéseit megvitassák. A de ismerniük kell azt, hogy a programok végrehajtásának vagy nem végrehajtásának mik az előnyei és hátrányai. Nyilván a szakértők is hibáznak. Az IMF-fel komoly, komoly tapasztalatunk van, és több országban az IMF is hibázott a múltban. A fiskális szorzók recesszió során magasabbak, mint azt korábban gondoltuk, de úgy vélem, hogy az a javaslat, hogy közösségi módszerrel elkerültük volna ezen hibákat, és jobban ismernénk, jobban előre tudnánk, fel tudnánk becsülni a helyzetet. Szerintem ez nem realista elképzelés, köszönöm, vagy nem reális elképzelés. Köszönöm, hogy az elnök Antolin Sánchez Presedo következik, az Európai Parlament tagja. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, először is, hogy meggyőződésem, hogy a két jelentéstevő majd jó jelentést készít. A válságból úgy lehet tanulni, hogy a parlamenti dimenziót megerősítjük a gazdasági kormányzásban, úgy, kell, úgy meg kell ezt erősíteni a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben is. Figyelembe kell vennünk, hogy a trojka része a válságkezelésnek. De a válságnak legalább három fázisa van. A megelőzés, itt azt hiszem, hogy komoly gondok voltak a gazdasági ellenőrzésben, a tagállami és európai szinteken is. Nem volt meg a gazdasági koordináció, illetve európai szinten sem volt meg a gazdasági egy kormányzás, a tagállami parlamentek pedig nem vették figyelembe, hogy mindennek milyen kockázata, milyen kockázata van. Sok állam eladósodott, és sokszor a hitelezők egyéb tagállamok, akik megbíztak ezekben a eladósodó tagállamokban, nyilván válság idején nem lehet a felelősségnek hátat fordítani, hiszen mindkét fél osztozik a kockázatban és a felelősségben. A gazdasági kormányzást, a koordinációt, a kockázatkezelést javítani kell. Kormány közi módszerrel történt a válságból való, a válságkezelés, más eszközünk nem volt. Kérdés, hogy a jövőben melyik módszer fog győzedelmeskedni. Szerintem sokkal hatékonyabb eszközökre van szükségünk. Nem lehet, nem lehet időt húzni, nem lehet lassú döntéseket hozni, nem lehet privilégiumokat adni. Szerintem a stabilitási mechanizmusnak kell prioritásnak lenni, közösségi módszeret, módszereket kell előtérbe helyezni az Európai Parlament és a tagállami parlamentek szerepét kell megerősíteni. Azért mondom ezt, mert a tanácsban ott lesznek a tagállami parlamentek képviselői, és a parlamentnek oda kell figyelni a bizottság feladatára is. Nos, a bizottságnak alapvető fontosságú szerepe van a kiigazító vagy megszorító intézkedések, programok kialakításában. Ugyanakkor ez az euró övezetre is érvényes, és gyakorlatilag most ennek mindaz a, az a vízhangja, hogy a problémás országokban vannak ilyen programok. Jó lenne, hogyha lenne egy európai szintű olyan kiegészítő vagy segítő program, ami a problémákat, meg, a szociális problémákat megelőzi. Tehát ez mindenképpen hozzájárulna ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezek a programok. Az IMF és sokat segített azért, hogy több oldalú legyen a segítségnyújtás, de szerintem most másra is, már jövőben másra is oda kell figyelni, ez pedig az, hogy a ö, nemzetközi pénzügyi stabilitás meglegyen. Tehát az IMF-nek ezt a szerepet szánnám. Szerintem fontos az is, hogy meglegyen a három fázisa a válságkezelésnek, tehát megelőzés, a válság kezelése és a, a föllendülés, a kilábalás. Szeretném, hogy a harmadik fázisban mindenki részt venne majd. Gyerjött, én delik ígérősé, Petropis Pröpölözünk. a gazdasági hatásairól szeretnék beszélni a trojka programoknak, mert számos hozzászóló véleményet osztom a demokratikus legitimáció tekintetében. Ahogy már korábban is elmondták, ezek az eredmények vegyesek, hogyha meg akarjuk különböztetni a gazdasági hatásokat a szociális hatásoktól. Tudjuk, hogy jobban csökkent a foglalkoztás, a recesszió sokkal jobban elhúzódott. Ez nem azért van, mert nem volt fiskális konszolidáció, hiszen tudjuk, hogy minden ország ebben a programban, beleértve Görögországot is, sokkal többet tervezett be ezen a fronton. A gond inkább a GDP összeomlása volt. És ez egy recesszió csapdába emiatt egy recessziós csapdába került az ország. A kérdés az az, hogy a trojka tehetett volna-e többet. A válaszom erre az, hogy igen, és két fő hibát kell felismernünk, amit tettek. Mert ha ezt nem tesszük, akkor nem lesz fényesebb a jövő. Először is a trojka helytelenül mérte fel a fiskális konszolidáció hatásait, és alábecsülték a foglalkoztatás csökkenését, és túlbecsülték az exportot, illetve a privatizációt. Ez a fiskális multiplikátorok kérdése. Ezek nem rögzítettek, ezek változhatnak. Második hiba az az volt, hogy a trojka eseti alapon kezelte az országokat, és nem igazán figyeltek a határokon átnyúló kölcsönhatásokra, illetve rendszerszerű hatásokra. Sajnálom, hogy néhány hozzászóló már elment, mert a probléma az nem abban a tényben van, hogy ezt előírták. A probléma az az, hogy a használt gyógyszert rossz dózisban alkalmazták. És erről kell beszélni, mert különben a jövőben újra és újra ezt fogjuk megismételni. Az elnök közben próbálja megszakítani a felszólalót. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Most a francia parlament képviselője kapja meg a szót. Bien, euh, Nos, véleményem szerint, elnök úr, azt kellene elmondanunk, hogy nem szabad mindent negatívan szemlélnünk. Gratulálni szeretnék ahhoz, hogy megmentettük az eurót, hogy segítettünk azoknak a az országoknak, amelyek nehézségeken mentek keresztül jól lett. Nyilván lehet sajnálkozni a fölött az intézkedések, a trükk által hozott intézkedések egy részének sajnálatos vonatkozásai miatt Nyilván arról van szó, hogy találjunk sürgősségi megoldásokat, és ezt jól el is végeztük ebben a sürgősségi helyzetben. Ma pedig természetesen át kell gondolnunk, hosszabb távon gondolkozva a tagállami parlamentek szerepét, az Európai Parlament szerepét az egyeztetésekben. De azt is szeretném elmondani, hogy ebben a helyzetben van egy bizonyos megosztott felelősség azon tagállamok között, amelyek a hibákat elkövették, és az Európai Unió között, amely adott esetben nem látta előre, hogy ezek a problémák föl fognak merülni. Tehát ezért talán azt kellene mondanom, hogy eh, ezt a részt kell korrigálnunk, az a tényt, hogy a riasztó jelzéseket nem eh, hallottuk meg időben. Úgy gondolom, hogy eh, ismét meg kell erősítenünk az Eurostat E, le, e, jogosultságait annak érdekében, hogy az közvetlen nehézségeket e, szóvá tudja tenni, és úgy gondolom, hogy a 13-as cikk kapcsán nem szabad tudásokba esni. Én is ennek az egyik szerzője voltam, és mindannyian azt mondtuk, akkor most hogy a parlamenti, tagállami parlamenteknek együtt kell működnie az, állam, az Európai Parlamenttel, de sajnáltam, hogy a Vilniuszi konferenciát, tekintetben nem mozdult előre. Tehát azt szeretném mondani a jelentése kapcsolatban, hogy eh, a stabilitási mechanizmus eh, közösségi esítése nem biztos, hogy jó irányba vezet, Mindenesetre oda kell figyelni, hiszen vannak felelősségek a különböző európai tagállami parlamentek vállán. És persze arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen populista tendenciák jelentkeznek, milyen eurofób vélemények terjednek Európa szerte nagyon oda kell figyelni arra, hogy megfelelő parlamenti kontroll legyen eh, mindkét eh, országkategórián belül. Úgy gondolom, hogy egy ilyen súlyt kell eh, teremtenünk a tagállami állami költségvetések kiegyensúlyozottsága volt, a másrészt pedig a gazdaság átalakítására, megmentésre vonatkozó intézkedések között. Az mind a világbank, pontosan mind a valóta alap mint más eh, szervezetek eh, hangsúlyozták, hogy itt nagy problémát jelentette magán eladósodottság is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 Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ma a figyelmünket arra kell irányítani, amiről valójában ma is beszélünk, a kiigazító, megszorító intézkedések demokratikus legitimitása szerintem nem is demokratikus legíti, legitimitásról kell beszélnünk, hiszen illegitim tevékenységről van szó, amelyet demokratikusan adtak tudomásunkra. A Fiscal Compact a harmadik cikkben kimondja, hogy a költségvetési paramétereket szigorúbbá kell tenni, az Európai Unió szerződéséről szóló ö, műben ez már benne van ennél szigorúbbakra, szigorúbb paramétereket szab meg. Kérdés az, hogy ki dönt, ha nem a tagállamok. Sikerült megkerülni azt az elvet, amin alapul az Európai Unió. A trojka hosszú keze elért ezekig a tagállamokig, másokat megkerült. Szerintem ez nem túlságosan demokratikus, és ez precedens értékű, azt hiszem mindannyian ebbet értünk, értünk ebben, mindenki elmondta, hogy a fiscal compactnek milyen kár, milyen kárt okoztak a tagállamokban, nyilvánvaló, hogy a vállalatok nehezen jutnak hozzá a hitelhez. Nagy a munkanélküliség és recessziót is láthatunk majdnem minden eu tagállamban. Tehát ez a hatás, maga a fellépés pedig nem legitim. A az Európai Unió működéséről szóló szerződés 12-es protokolljában ellentmondás látható a Fiscal Compact 3-as cikkével. Hol, van is, hol is van egyáltalán a, leg, a demokratikus legitimitás? Nos, jó lenne, hogyha minden tagállamnak lehetőséget adnánk arra, hogy felhasználás, felhasználhassa a rendelkezésre álló eszközöket. Köszönöm. Az Európai Parlament képviselője következik. Köszönöm szépen. Amiről most szó van, az az, hogy az ilyenfajta programokat meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy hibákból tanuljunk. Ezt az állampolgárokkal egyetetésben kell megtenni a parlamentek a kormányokkal együtt. Ellenőrizni kell az eredményeket, le kell vonni a következtetéseket. Természetesen most a válságot éljük, de lehet, hogy néhány év múlva ez más szektorokat fog érinteni ugyanis ez kihat mindenre. Természetesen válság volt, erre reagálni kellett, viszont évek múltán majd már tovább kell néznünk. százalék a munkanélküliség recesszió van, 35%, az emberek 3%-a bizonytalan helyzetben van, nem férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, stb. Nos, nem sikerült elérni a célkütőzéseket, tehát a politika elbukott. Mik a problémák? A módszer. A trojka a közösségi módszeren kívül esik, Persze erre lehet azt mondani, hogy az első hóna, hat hónap az első év, az válság volt valóban. Finanszírozási problémák voltak, költségvetési problémák voltak, viszont most már nincs ok arra, hogy ne lehetne dolgozni a közösségi módszerrel. És persze ez egy kicsit unprofessionális, hogyha a továbbiakban is így járunk el a különböző szorzók, ezek igazából semmit nem segítenek, meg kell vizsgálni a szerzett tapasztalatokat, le kell vonni a következtetést a válságból, és ismételten a normális politikát kell alkalmazni, és ennek alkalmazkodnia kell a Európa 2020-as stratégiához, hiszen 5-6 év múlva már nem lehet azt állítanunk, hogy nem tudjuk azt, eh, hogy eh, mi lesz a jövőben. Modákua asszony kapja meg a szót a portugál parlament Köszönöm szépen néhány felvetés Portugáliával kapcsolatban említették, hogy Portugáliának a válság előtt is voltak problémái, különösen gazdasági szempontból rendkívül magas volt az államadósága, ami ugye sokáig alacsonyabb volt, mint a Németországé mondjuk. Ráadásul alacsony strukturális munkanélküliség jellemezte Portugáliát, után azonban a válság nagyon kedvezőtlen hatása volt nálunk is, mint más országokban is. 2011 egyet követően persze aztán finanszírozási és a spekulációból akadó problémák is jelentkeztek. Um, ezek után persze egy három tagú trojka jött létre, amelynek egyetlen tagját sem választották, és amely nem élvezte a tagállami parlamentek támogatását. Nem volt legitimitása az állami költségvetések ilyen kigazításának, de végre kellett hajtani ennek ellenére. Tehát problémák voltak a, gazd- a demokratikus legitimitással. A második probléma technikai jellegű. Az IMF és a Trojka által létrehozott portugál program olyan elméleti, pontosabban képzelebeli adatokat támaszkodtak, amelyek egyáltalán nem voltak valósak. Negyed évente ezeket felvizsgálták, és soha nem lett jobb a helyzet. Valójában nem voltak nem volt gazdaságilag megalapozva e, a Portugáliának nyújtott program. Végül nézzük meg az eredményeket. E, Portugália deficit céljai nem, nem teljesültek mind a mai napig. egy egész évtizednyi eh, GDP növekedés eh, veszett el, sokkal több eh, szegény ember van, sokkal több dolgozó szegény ember van, mint korábban. Ugyanakkor nőtt a milliómosok száma is. Tehát a 60-as évek óta nem voltunk ilyen nehéz helyzetben, ráadásul valóban demográfiai jellegű problémáik is vannak, az emigráció miatt csökkent a népesség, több mint fél millió a, munkanélküli egy 5 milliós létszámú országban. Tehát elképesztő, hogy ide jön valaki ebbe a tárgyalóterembe, és azt mondja, hogy a trojka működése siker volt. Úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek és a parlamentnek föl kell ismernie, hogy ez a deficit ez létezik, és ez az emberek érdekeit nem szolgálja. Eliza Ferreira következik az Európai Parlament. Um, well, I think this, this... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita rendkívül hasznos, fontos felfognunk, megértenünk és megalapodunk abban, hogy a közös pénz létrehozatalához másra is szükség van, nem csak egy stabilitási és növekedési paktumra hiszen az új pénz úgy tűnik bizonyos értelemben a divergenciát, a széttartást erősítette a tagállamok között. Bekövetkeztek a, vál, a válságok, és nem volt megfelelő mechanizmuson kezdetnek a kezelésére. Fontos, hogy ezt az időszakot úgy éljük túl, hogy a megfelelő mechanizmusokat létrehozzuk, kiépítsük azokra a válságokra, amelyek felmerülhetnek a közös pénz kapcsán erre szeretném felhívni a figyelmüket. Természetesen tisztességesen működő banki unióra van szükség, nem csak egy akármilyen banki unióra. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy milyen költségvetést tudunk elfogadni antisziklikus intézkedésekkel. Az ISM nem lesz elég önmagában, mert ez kormányközi megközelítésű program nyilván egészen máshogy működik az Európai Központi Bank, mint a Fed, hiszen itt csak infláció ellenőrzés kontrollról van szó. Alaposan át kell vizsgálnunk, hogy mi az eredménye azoknak a vizsgálatoknak, amelyeket a bizottság elkezdett a parlament nyomására, és egyéb elemeket is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet stabilizálni a tagállami költségeket. Lehet egy olyan mechanizmus létrehozni, amely lényeges változásokat hoz létre, és el kell gondolnunk, hogy nem kellene elétrehozni egy közös alapjogi eh, garancia eh, készletet, amikor olyan kigazításokra kényszerítnek egyes országokat, amelyek következtében egy európai demokráciában megengedhetetlen áldozatokat kell hozniuk az embereknek. Ilyen például az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer eh, bedőlése, hiánya és a masszív elszegényedési probléma. Általánosságban úgy gondolom, hogy ezeknek a kérdésének a technikai részleteit is meg lehetne, ezeket, ezeket is lehetne foglalkozni. Ugye recesszió van továbbra is, 25%-os, 8%-os növekedési kilátások vannak miközben eh, rendkívül rossz körülmények között eh, erőszakoltak ki bizonyos privatizációs folyamatokat eh, alapvető ágazatokban, távközlésben, bankszektorban, biztosítási szektorban, energiaszektorban, posta ágazatban, és ennek hosszú távú hatásai lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy e, az intézkedéseknek az eredményeket is hozniuk kell, elnézést, hogy több időt használtam, mint kellett volna. No, Gorgovic úr következik a horvát parlamentből. Mr. Chairman. Elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Horvátul folytatom. Köszönöm szépen. Ez a vita egyértelműen megmutatja azt, hogy ha szeretnénk előrelépést elérni és makrogazdasági stabilitást akarunk, akkor mindannyiunknak felelősséget kell vállalniunk. Nagyobb hatékonyságúaknak kell lenniük az intézkedéseknek, ezeket jobban végre kell hajtani, és ezért rendkívül fontos az, hogy jó legyen a kommunikáció a nemzeti parlamentekkel. A gazdasági igazító intézkedések, amelyeket eh, végrehajtott hoztak, és amelyek a munkahelyteremtés növekedést célozzák meg, ezek nem lehetnek sikeresek a valós gazdaság nélkül. Beszéltünk a gazdasági materiális unióról, a makrogazdasági kihívásokról, demokratikus legitimációról, viszont nem beszéltünk még a hatékonyságról, és nem kaptunk választ arra, hogy hogyan lehet a hatékonyságot növelni, és hogyan lehet előre tervezni. Ennek érdekében, hogy a hatékonyságot biztosítsuk, a valós szektorokkal kell foglalkoznunk. Nem tudom, hogy elfelejtettünk-e mindent a PPP-kről a valós szektorral kapcsolatban. Erről teljes mértékben elfelejtettünk kezdtünk. A valós gazdaság az, amely lehet üzeni a válságot, és biztosan lehet a GDP növekedését. Lehet, hogy túlságosan is a banki unióra koncentráltunk, az intézkedések a bankok megmentését célozzák, pedig az igazi szak- szektor már nem tud szemerézni a ránehezedő veszélyekkel. Megfelelő intézkedésekre van szükség a annak érdekében, hogy a valós gazdaság fejlődni tudjon, biztosítani kell ezt a nemzeti Bankunk az LKB együttműködésével. Köszönöm. Köszönöm szépen. A független növekedési felmérésről szeretnék beszélni. Az elmúlt, év, tize, elmúlt években, 2014 között azt láttuk, hogy az intézkedések nem voltak sikeresek. De miért is hagyunk itt ma most? Azért, mert a polgáraikat, az állampolgáraikat képviseljük. Ezeknek az intézkedéseknek áldozatai vannak, azoknak, akik, azok, akiknek nincs munkája, akiknek gyenge minőségű munkája van, a 21. században nem tesz ez jót most a társadalomnak, ismételten felütötte a fejét a szegénység, az intolerancia, illetve a szélsőségesség is növekedőben van, pedig úgy gondoltuk, hogy a második világháború után ezeket a jelenségeket sikerült felszámolni. Úgy véljük, hogy ezek a megszorítások nagyon negatív hatással vannak a lakosságra, kezdenek el csüggedni a lakosok, az agyelszívás is komoly gond, az fiatalok számára az Európa nem megoldás, Euró, akár Európából is elvándorolnak, hogy szerencsét próbáljanak a fiatalok. Keynes azt mondta, hogy a, fogla, ahogy ahogy a nagy világgazdasági válságban a munkanélküliség megoldására nem csak a meg, megszorításokra van szükség, hanem a kormányoknak fejlesztésre is, a növekedésre is gondolni kell. Tudjuk, hogy vannak olyanok, akik kénytelenek nem méltányos körülmények között dolgozni. Ez nem vezet gazdasági növekedéshez, akkor mi legyen a megoldás? Nem szabad, hogy súlyos bürokratikus terhek háruljanak az emberekre, új lendületet kell adni a lakosságnak, az európai gazdaság képes arra, hogy ismételten növekedjen, kilábaljon a válságból, kormányprogramokra van szükség, illetve a magánszektornak is magára kell ezt részben vállalni, azt hiszem, ez jó tehet a polgáraknak, hiszen végül is őket képviseljük. Elnök, köszönöm, kollégák! Nagyon érdekes, nagyon gyümölcsöző vita volt ez. Természetesen vannak véleménykülönbségek, nem mindenki ugyanúgy gondolkodik, ez normális, máshogy nem is lehetne. gazdag a szakirodalom ebben a témában, nem csak gazdasági kérdésekben, hanem a módszertani kérdésekben is, tehát kormányközi, avagy, avagy közösségi modellre van szükség. Mit is értünk demokratikus legitimitás alatt? Szerintem két dologban egyetértünk, nagy vonalakban először is az Európai Parlamentnek, parlament helyesen tette, hogy ezt a jelentést elkészíti. Azért is mondom ezt, mert közvitát eredményezett ez. Arról kezdtünk el beszélni, hogy a polgárok hogyan látják a trojkát, a trojka lépéseit. Sokan úgy vélik, hogy zárt mögött hoznak döntéseket, és ez nem tesz jót annak az elvnek, hogy az európaiak mag, magukénak érzik az európai projektet. A második dolog, az európai szemeszter keretében együtt tudnak működni az európai parlamenti képviselők és a tagállami parlamenti képviselők. Ezt mind a két fél elmondta a tagállami és az európai parlament képviselő is. Ezt ki kell terjeszteni, ezt a módszert. Köszönet az összes hozzászólónak. Először Szeretnék köszönetet mondani a társ elnöknek, Janis Radrakis úrnak, Norbert Lammertnek is köszönetet mondok, a Bundestag elnökének, Dominik Hennigennek, az Európai Bizottság elnökének az írparlamenttől, és két társelőadónknak is hálás köszönet, ott már Karasznak, és Liam Goknak is. Megköszönöm a hozzászólásukat. Miután elég későre jár, a következő pontra térünk rá a következő plenáris ülésre. Az európai növekedés és a növekedés promócia, illetve a munkahelyteremtés. Demacópulosz úr felé fordulok a görög parlament gazdasági bizottságának elnöke. Kérem, hogy fáradjon ide és segítsen nekem elnökölni. Thank you. Thank you. Okay. So we pass to a, uh, a next plenary session. Nos, elkezdjük a következő plenáris ülésünket. A valós gazdaság finanszírozása, mint a növekedés és a munkahelyteremtés eszköz Európában. Örülök, hogy korábbi kollégámat, eh, Edvard Sziklóna urat eh, eh, üdvözölhetem, aki jelen pillanatban az Európai Beruházási Bank eh, eh, kormányzó tanácsának elnöke. Megadnám neki a szót. Edward. Uh, Madam Chairman, um, honorary European Parliament. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit az európai és a tagállami eh, parlamentek részéről, hogy meg is hallották. Lassan egyre magabiztosabbak vagyunk a tekintetben, hogy Európa maga mögött hagyta az államadossági válságot, Azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Európa még messze nem lábad ki maradéktalanul. Ez is nyilvánvaló volt a vitából, és még mindig meglehetősen alapvető kihívásokkal kell szembenéznünk. Ezek egyike a beruházási tevékenységek eh, folytatólagos eh, gyengélkedése, A legutóbbi adatok azt mutatják, hogy a teljes beruházás Európai Unió szerte még mindig körülbelül 20%-kal alacsonyabb a 2008-as eh, csúcsidőszakhoz képest, elsősorban a magánszféra beruházásainak csökkenése miatt. A leginkább válság sütötte országokban, Európában a beruházások akár 40%-kal is csökkenhettek, és még semmiféle meggyőző jele nincs annak, hogy ez a tendencia változna. Ez az elhúzódó beruházási válság fékezi Európa növekedését, mind a GDP, mind a munkahelyteremtés tekintetében, ráadásul a következő években emiatt csökkenni fog Európa teljesítménye egybeestés szerint a 2008-2012 időszakban meg nem valósuló beruházások 540 milliárd eurót jelentenek majd elveszett, elvesztegetett, nem megvalósuló eh, jövedelemként 2020-ig. Sajnos ez a helyzet addig fennáll, amíg a beruházások aránya ilyen alacsony marad. Ugyanilyen aggasztó azonban az is, hogy folyamatosan rendkívül magas a munkanélküliség aránya nagyon sok déli tagállamban, ami lassan strukturálisá kezd válni, E, és a kedvezőtlen demográfiai helyzettel együtt ez tovább csökkenti ezeknek az országoknak a potenciális teljesítményét, gazdasági teljesítményét. Az Európai Beruházási Bank keményen dolgozik azon, hogy jobban megértsük a beruházási válságot, és hogy sokkal kifinomultabb, pontosabb választ tudjunk arra. Amikor én még európai parlamenti képviselő voltam, akkor az Econban keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy erre a kérdésre választ találjunk. A mai európai beruházási válság magja tulajdonképpen bizonyos strukturális egyensúly hiányokban fogható meg, e, ideértve mind a belföldi, mind a külföldi hitelezés lehetőségét Pontosabban látjuk, hogy a módban az országok túlköltekeztek, túlságosan sok hitelt vettek föl, mind belföldről, mind külföldről, ami jelentős fogyasztás növekedéshez vezetett, miközben olyan ágazatokban valósultak meg a beruházások, mint például a buborékkal jellemezhető ingatlan ágazat. Ennek elkerülésére fontos, hogy ilyen eszközünk legyen, mint az Európai Beruházási Bank, amely képes arra, hogy eh, a beruházások ne védetlenszerűen össze-vissza menjenek, hanem a megfelelő helyekre kerüljenek. Eh, az Európai Beruházási Bank segítségével meg tudjuk szüntetni eh, az akadályokat, amelyek a források áthelyezése előtt magasulnak, tornyosulnak, nem csak a válság sütötte országokban, hanem egész Európában. Nos, a beavatkozó intézkedések célzása, a célzottsága miért olyan fontos? Nos, az egyik tanulság az az, hogy a magánszektor egészében egyáltalán nem szűkölködik forrásban. Az Európai Unióban a nem pénzügyi működések tekintetében nem mondható el az, hogy pénzügyi problémák lennének. Elsős, ezek már rég nettó hívé váltak elsősorban az állami szférának a vezetők alapvetően a magánszektorban várakozó állásponton vannak, és megpróbálják a beruházásiakat elhúzni addig, amíg a bizonytalanságok meg nem oldódnak. E, ennek fényében világos, hogy az eurozóna integritása és a jelenlegi e, banki uniós terveknek a megvalósulása a várhatóan nagy hatással lesz majd a problémák megoldása szempontjából, mert bátorítani fogja ezeknek a beruházási potenciáloknak a megvalósulását. De ez időbe fog telni. Jelen pillanatban arra van szükség, hogy jól célzott állami beavatkozásokat valósítsunk meg olyan helyeken, ahol valóban finanszírozási hiányok vannak, tehát nincs elég finanszírozási lehetőség. Itt tud az európai Unió eh, lépni. A magánágazat egyik olyan alhalmaza, amelyet eh, a válság finanszírozási eh, problémái leginkább ütnek, az ugye a KKV-k szférája, különösen azokban az országokban, amelyek leginkább megságolt. Európa pénzügyi piacai törvezetté váltak, széttagoltá váltak a válság miatt, emiatt az országok a belső hazai megtakarításokra kell, hogy jobban támaszkodjanak. Ugyanakkor jelentős eltérések vannak a, a hitelek költségében, még az eurozónán belül is. A KKV-k leginkább rászorulnak a banki finanszírozásra, Úgyhogy a KKV szektor az, ahol a finanszírozási lehetőségek eh, javítása lehet az Európai Befektetési Beruházási Banknak az elsődleges prioritása. Ez segíthet eh, a munkahelyteremtés eh, beindításában, fenntartásában és az innováció támogatásában. Fontos, hogy a pénzügyi közvetítők is pénzhez juthassanak, Eh, az Európai Beruházási Bank AAA eh, besorolású intézmény, ez önmagában is hitelképességet biztosít számára. Eh, a válság óta a KKV-k felé kihelyezett tőke összege 50%-a növekedett 12 milliárd euróról 18,5 milliárdra, az utóbbi a 2013-as adat. Ugyanakkor az európai beruházási alap, ami az Európai Beruházási Bank eh, leányvállalta, eh, további 2 milliárd eurós garanciát eh, írt alá. Vannak példák, kiváló eredménye, ilyen példa saját hazám Málta, ahol akár 10 hónappal a tervezet előtt megvalósultak ezek a célkitűzések, mint egy 500 KKV jutott tőkéhez, finanszírozáshoz kedvező fedezeti feltételekkel és kamatfeltételekkel. Ez annyira sikeres volt, hogy a Jeremy Garancia bővítési program keretein belül az Európai Beruházási Bank további mm, részvételi szándékát fejezte ki. Ezzel együtt azt látjuk, hogy a szabályozások szigorítása miatt a jövőben valószínűleg még ne, inkább nehezedni fog a KKV-k finanszírozása. Azonban a bankfinanszírozás, a banki finanszírozás az Európai Beruházási Bank eh, KKV támogató stratégiájának csak az egyik eh, ága. Az Európai Beruházási Bank olyan sajátos tudással rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy olyan eszközöket hozzon létre, amelyek a tőkepiaci finanszírozást elérhetőbbé teszi a kkv számára. Ilyen példák lehetnek a kötvény, a projektkötvények, illetve az értékpapírosítás eljárásai. Ezek segítségével új európai és nemzetközi finanszírozási forrásokat tudunk bevonni. Van egy szomorú valóság, igazság, amit meg kell foglalmaznunk. A foglalkoztatási problémák valószínűleg továbbra is az EU egyik legnagyobb társadalmi kihívását fogják jelenteni, különösen azokban a tagállamokban, amelyek mély recessziót mentek át. Még ha a gazdaság be is indul, akkor sem várhatjuk el azt, hogy a munkerő piaci reformok nélkül meg tudunk szabadulni a korábbi merevségtől. Fontos, hogy a strukturális kihívásokra választ adva újra képzési programokat indítsunk. Az Európai Beruházási Bank támogatni tudja azokat a aktív munkaerőpiaci programokat, amelyek pontosan ezt a kihívást segítenek megoldani E, ilyen például az egyik a Skills and Jobs Investing for Youth program, amely a fiatalokba való befektetést hangsúlyozza, e, képzés és egy gyakorlati kihelyezési programok segítségével. Az Európai Unió számára elsődleges e, prioritást jelent a stratégiai infrastruktúra fejlesztése, különösen ami a transzeurópai hálózatokat illeti, az infrastruktúra beruházás alapvető fontosságú nem csak a kilábalás számára, hanem az Európai Unió mélyebb integrálódása szempontjából is hosszú távon. Az Európai Beruházási Bank 2012-13 között több mint 7,5 milliárd euróval fokozza beruházásait az infrastruktúra terén, E, itt is e, szükség lehet e, projektkötvényekre, Európai Beruházási Bank tanácsadása, jobb állami magán együttműködési úgynevezett PPP struktúrák kialakítására. Fontos olyan programok, olyan eszközök kidolgozása is, amelyek az egyes cégek mérlege szempontjából eredményesen tudják segíteni a folyamatokat. Az Európai Beruházási Bank további feladata, hogy az EU alapok felhasználása mentén a privát tőke felhasználásának egyfajta katalizátora legyen, hiszen lehetővé teszi azt, hogy különösen az innovációs infrastruktúra tekintetében szűkjön az a szakadék, ami a finanszírozást eddig jellemezte. Alapvető strukturális változásokra van szükség nagyon sok Európai Uniós tagállam iparában is. Itt nem csak társadalmi nehézségekről kell beszélni, hanem arról is, hogy az innovációt tudja meghozni azokat a produktivitásbeli, tehát termékenységi ugrásokat, amelyekre szükség van Európa hosszú távú prosperitása, virágzása érdekében. Jobb technológiákra van szükség, jobb eljárásokra. Ennek következtében az Európai Beruházási Bank az Európai Tudásgazdaság terén több mint 70%-kal növelte 9,3 milliárdról 15,6 milliárdra utóbbi a 2013-as adat. Az Európai Beruházási Alap fontos szerepet játszik Európa sikeres cégeinek finanszírozásában, hogy ezzel is hozzájárjon a pozitív gazdasági változások elősegítéséhez. Végül zárásként az Európai beruházási bankról el kell mondanunk, hogy a, a, kivette részét a felelősségvállalásból megfelelő ciklus, kontraciklikus intézkedéseket segített fokozza a finanszírozási támogatási programjai több mint 40%-kal, ambiciózus célokat határoz meg erre az évre és a következő évre, és meggyőződésem, hogy a tagállami és az Európai Uniós szinten végrehajtott reformok segítségével képesek leszünk egy sokkal erősebb Európát építeni, amely képes lesz kilábolni a jelenlegi válságból. Köszönöm a türelmet ennek asszony. Yes. Thank you very much, um, Edward. Köszönöm szépen, Edward. Most pedig um, megadjuk a lehetőséget a hozzászólásoknak, és uh, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, kérdezni is lehet Sziklóna úrtól, kitölthetik a felszólalási kártyát, ami az asztalukon van, és küldjék ezt el ide az emelvényre. Most átadom az elnökletet eh, Dramatopoulos úrnak, aki az Gazdasági Szakbizottság elnöke a görög parlamentben, és ő fogja a vitát a továbbiakban vezetni. Köszönöm szépen, Podimata asszony. Álba úrral kezdjük, a az Európai Parlament képviselője. Coincido prácticamente plenamente... Gyakorlatilag teljesen egyetértek azzal, amit kedves barátunk Kiklóna úr mondott. Vannak pozitív jelek, amelyek, amelyek optimizmusra adnak okot a gazdasági helyzettel kapcsolatban, de a növekedésre és a munkahelyteremtésre kell koncentrálnunk. A választók konkrét eredményeket kérnek számon tőlünk. Nézzük, mi a legfontosabb. Ott vannak a reformok, azok, fontos, hogy azok az országok, amelyek elkezdték a reform tevékenységet, ezt folytassák. Vannak olyan országok, amelyek lassan kezdték el ezt az utat. Jó lenne, hogyha ők nagyobb lendülettel foglalkoznának ezzel. de azt hiszem, hogy még egy nagyon nagy feladatunk hátra van, ez pedig az, hogy a KKV-k is hozzájussanak a hitelhez, mégpedig hasonló feltételek mellett az eurozónában. Megengedhetetlen, hogy a KKV-k az alapján jutnak hitelhez, hogy hol vannak, tehát földrajzilag hol helyezkednek el, nem gazdasági elvek alapján, vagy feltételek alapján. Ameddig ez a helyzet nem rendeződik, addig a gazdasági fellendülés és a munkahely teremtés nem valósulhat meg. meg. Spanyolországban novemberben a KKV-knek nyújtott hitel ismét lecsökkent 11%-kal. Szerintem már szerintem birtokában vagyunk azoknak az alapoknak, amivel meg lehet oldani ezt a problémát. A bankunió segít majd ebben, és abban is, hogy a KKV-k hitelhez jussanak. De erre csak közép és hosszú távon lehet számítani. Rövid távon valamit tennünk kell. Szerintem az, EU, az Európai Beruházási Banknak lehet itt komoly szerepe, akiknek még jobban el kell tökélnie magát, hogy a KKV-k hitelhez jussanak, másrészt pedig az Európai Kereskedelmi Banknak is lehet itt szerepe, többet kell tennie ezen cél elérés érdekében. Az EKB elismerte, hogy a monetáris politika nem megfelelően valósul meg, az EKB felelőssége, hogy fellépjen, hogy a monetáris politika helyesen valósuljon meg. Az EKB-nak többet kell tennie, többet tud tenni ez a bank. Tisztelt kollégák, tisztelt képviselőtársak, hogyha a hitel nem jut el a KKV-khoz, akkor a gazdasági fellendülést nehezen lehet konszolidálni. Pedig mindannyiunknak ez a célunk, fel kell lépnünk, mégpedig hamar. Köszönöm szépen! Eh, Köszönöm szépen! A francia parlament képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez év elején az Európai Unió megkezdett kilábalni a recesszióból. Ez egy specifikus európai recesszió volt, elég vonakodva vezettük be az intézkedéseket hogy létrehozzuk a makrogazdasági egyensúlyt. Tudjuk, hogy magasak voltak a szózók, minden ország ugyanabban az időben kezdett el megszorításokat, és ennek negatív hatása volt. Tehát ebből mindenképpen majd le kell vonni a következtetéseket hogyha sok országnak kell megszorításokat alkalmazni, akkor azt az Európai Uniónak megfelelően kell kompenzálnia egy előremutató politikával, egy olyan politikával, amely a befektetésekre irányul. Ezért kérdezem azt, hogy mi a helyzet az Európai 2020-as stratégiával, és mi a helyzet a növekedés és munkateremtési paktummal, hiszen azon kell lennünk, hogy növekedjen ez Európában, ügyelnünk kell a folyószámlákra is, mert ezek is kihathatnak a kvartett országaira. A második világháború után az európai gazdaság nagy lendületet kapott, Ugyanilyen lendület lehetne most eh, a klímaváltozással kapcsolatos eh, fellépés eh, is. Tegnap azt hallhattuk, hogy az OECD képviselőjétől is, hogy strukturális váltásra is szükség van. Tehát mindenképpen Európának is foglalkoznia kell a makrogazdasági növekedési lehetőségekkel. Elnök, Rogacki képviselő következik a lengyel parlamenttől. Panie przewodniczący, panie i panowie. Roz... Köszönöm elnök úr, és uraim. Az ülés ma délelőtti kezdete óta a válságról beszélünk, és annak hatásairól, következményéről, azonban nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy egyéb vonatkozásokkal is beszélnünk kell, és egyéb országok, például Brazília, India és Kína tapasztalatairól, amelyek ami lassú gazdasági növekedésünk ideje alatt is lendületesen fejlődtek, és talán az Európai Uniónak és összes tagállamátoknak azon is el kellene gondolkodni, hogy mi húzódik meg ennek a hátterében. Talán figyelembe kéne vennünk, hogy nekünk vannak intézményeink és programjaink és mindenféle intézkedéseink, a társadalmi integráció, munkanélküliséggel elleni küzdelem, szegénységgel küzdelem, de meg kéne nézni, hogy ezeket az intézkedéseket, amely, ezeket a forrásokat, amelyeket az Európai Beruházási Alap is támogat ezeket valójában, hogy, hogy kötjük el. Hogy lehetséges az, hogy egyfelől úgy tűnik, hogy rengeteg pénzt költünk el, másfél azon, másrészt mi a helyzet az Európai Unió azon tagállamaival, amelyek kezdik maguk mögött hagyni a válságot? Nem csak bizonyos elemek erősségeiről van szó, hanem meg kell néznünk, hogy hol lehet eredményesen beruházni beszélni. Beszélünk erről, de úgy gondolom, hogy ezen túl valóban meg kéne fontolnunk, hogy hogy tudjuk gondoskodni arról, hogy a pénz, amit elköltünk, az eredményes legyen elköltve. elköltve. Lehet, hogy át kellene gondolnunk azt, hogy a válságból való kilábalás módszere, a gazdasági növekedés útjára való lépés módszere az, hogy a bürokráciát csökkentjük, és jobb a szabályozást teszünk lehetővé. Lehet, hogy ezen kéne az Európai Parlamentnek gondolkodnia. Köszönöm szépen. A magyar parlament képviselője következik. Ékes József. Köszönöm elnök úr a szót. E, csatlakoznék a lengyel képviselőtársamhoz. E, Magyarország is végigjárta a saját útját, és talán itt példaként lehetne felhozni a visegrádi négyeknek az együttműködését, amely valóban azt a tapasztalatot kell, hogy mindannyiunk számára biztosítsa, hogy a visegrádi négyek közösen tulajdonképpen egy erőteljesebb gazdasági kilábalást tudtak az elmúlt időszakban felmutatni. Szeretném külön kihangsúlyozni, hogy Magyarország hasonlóképpen, mint ahogy Németország is, egy hihetetlen erős struktúraváltást hajtott végre a thirteen as évtől fogva erőteljesen támogatja a hazai középvállalkozásokat és ebbe bele kell érteni a mikrovállalkozásokat is. Amire én is eh, fel szeretném hívni a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e és akarunk egymásra figyelni. Ez itt az óriási nagy kérdés, hisz az Európai Uniónak eh, a jelenlegi válságában eh, a kínai, indiai, pakisztáni, brazíliai, oroszországi eh, törekvéseket, gazdasági növekedésnek a tendenciáit, ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor eh, az Európai Unió nagyon gyorsan le fog maradni. Tehát közös az érdek, és itt szeretnék a Máltai képviselőtársamra eh, visszamutatni, mint példa, hogy tudunk-e és képesek vagyunk-e úgy figyelni egymásra, hogy valóban az Európai Uniós szabadalmi rendszereket megtartjuk az Európai Unión belül, képesek vagyunk-e arra egyáltalán, hogy a nemzeti parlamentek a saját döntéseikben elsődlegesen a hazai vállalkozásokat helyezzék előtérbe, és próbálják meg megfogalmazni azokat a strukturális átalakításokat, amelyekkel eredményeket lehet elérni. Itt szeretném külön kihangsúlyozni, hogy Magyarország az elmúlt időszakban hihetetlen forrásokat fordított a kisközépvállalkozásoknak a megerőstésére és a two thousand and fourteen twenty időszakba eső európai uniós forrásoknak is a döntő többségét a kisközépvállalkozások irányába kvánja elmozdtani és ezzel valóban azt a tendenciát amit az elmúlt időszakban magyarország a maga részéről elért hisz infláció mértéke azt láttam az elmúlt fifty év legalacsonyabb inflációja, munkahelyteremtés területén 11,7%-ról 9,3%-ra tudta csökkenteni a munkanélküliséget, és érezhető, tapasztalható az, hogy egy energikus, fogalmazzunk úgy, nem látványos, de mégis megindultak a beruházások, másik oldalon pedig a gazdasági növekedés is azt lehet mondani, hogy most már egy erőteljesebb lépésre, lépés fog bekövetkezni a következő időszakban. Köszönöm a figyelmüket! Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει από την Κυπριακή Βουλή ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Köszönöm szépen, most a ciprusi parlament képviselője következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégáim! Figyelembe véve azt, hogy eh, bizonyos struktúrális programokat kellett végrehajtani, és függetlenül a különböző mm, problémáktól az európai gazdasági stratégiákban meg kell vizsgálnunk az országok helyzetét. A Ciprus helyzete kicsit különböző. Az eurócsoport és a trojka arról döntöttek, hogy Ciprus sem fog hitet kapni azért, hogy a problémáit megoldja, illetve a banki problémákat megoldja. Mi nem szerettük volna, hogyha az adófizetők fizetik meg a helytelen banki döntéseket. Ez logikus, viszont hogy hogyan lehet ezt végrehajtani? Először, mikor erről beszéltünk, akkor nagyon vitatott volt ez a kérdés. Szó volt a banki tőkéről, a befektetők pénzéről, de igazából nem volt megfelelő megoldás. Ennek az eredménye túlságosan sok volt a gazdasági rendszer, a pénzügyi rendszer számára. És ez kihatott a banki szektoron kívülre is. hogyha egyfajta bail-in rendszert alkalmaznak, akkor annak az lehetett látni, hogy ez egyfajta bizalmi válsággal is együtt jár Cipruson. Ciprus kis gazdaság és hitelre volt szükség ahhoz, hogy egy strukturális váltást hajtson végre. Volt egy kiigazítási program is, és többet értünk el, mint amennyit a trojka előírt nekünk. Viszont óriási a munkanélküliség, és a pénzügyi és a banki szanálás nem igazán tesz jót a gazdaság többi részének igazából pontosan az ellentetjét érjük el annak, amit szerettünk volna. Köszönöm szépen Rik, Rik úr a görög parlament részéről. Néhány eurozóna tag a válság után azt láthatta, hogy az egységes monetáris politika mégsem annyira egységes. A válság idején két-három sebességes monetáris politikát láthattunk, tehát az EKB laza monetáris politikai nem igazán segített az országoknak, amelyeknek magas kamattal kellett hiteleket felvenniük akár 8-10 kal Olyan országokkal kellett konkurálniuk, ahol csak 4-5 ot fizettek. A görög bankok nem férnek még most sem hozzá a nemzetközi pénzügyi piacokhoz, és a likviditási hiányt az LKB fedezi. Több mint 70 milliárdat kaptunk, viszont ezt majd vissza kell adni, tehát nincs hozzáférésünk a tőkepiacokra, és nem tudunk így hitelt felvenni a görög vállalatok számára. Hogyan lehet így fejleszteni hitelek nélkül? Ez egy hitel nélküli fejlődés, ezt akarják, ez mennyire kivitelezhető egy olyan országban, mint Görögország? Mielőtt még megadnám a válaszra a lehetőséget, először Sziklón úr kapja meg a szót arra, hogy válaszolhasson. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ebben a vitában az, hogy már nem a múltról, hanem a jövőről beszélünk. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük, hogy bizonyos programok milyen károkat idéztek elő, társadalmi szempontból például különösen a munkanélküliség beruházás és a GDP tekintetében, e, Isten, azon tudunk most már gondolkozni, hogy hogy tudjuk ezeket a hibákat kijavítani. Nyilván nem lehet mindent egy cipős dobozra belehányni, a nagy cégeket még mindig érinti a sok bizonytalanság, ugyanakkor tele vannak pénzzel, különösen a nem pénzügyi jellegű vállalkozások. A másik kérdés ugye a bankok kérdése, amelyek viszont nem adják tovább azokat az összegeket, pénzeket, amelyeket az Európai Központi Bank rendelkezésükre bocsát. Ez a probléma ugye felvetődött. Úgyhogy meg kell találnunk ezt a sok millió eh, KKV-t, aki hajlandó, aki készíten arra, hogy beruházzon eh, a makropiacon, akik hajlandóak a kockázatot vállalni, de nincs, eh, aki finanszírozná őket, nincs, aki hitáltaná nekik. Itt lehet hasznos az Európai Beruházási Bank, Európai Központ, Beruházási Bank. Emlékszem, amikor még az Econban dolgoztam, a, a beruházás szót gyakorlatilag nem lehetett megtalálni egy dokumentumban sem, még a Sixpack dokumentumában sem szerepel, ahova beírtuk, onnan kihúzták, mert úgy gondoltuk, legalábbis néhány kollégánk úgy gondolta, hogy nem lehet a kiadásokat növelni akkor, amikor csökkenteni akarjuk a kiadásokat, de hát van ilyen kiadás is, meg olyan kiadás is, ahogy az én befektetések esetében is nyilvánvaló ez tehát e, e, a program még mindig folyik, és még mindig csökkentjük az állami kiadásokat, ugyanakkor nagyon sok zsebben e, vannak még különböző lehetőségek elrejtve, mind a bankok, mind az európai bankok, mind az Európai Beruházási Bank, mind a kormányok kezeügyében, hiszen beruházásról van szó, a jövőnkről van szó, és hogyha ezt nem tesszük meg, nem nyúlunk bele ezekbe a rejtett zsebekbe, akkor még évekig fogjuk koplani ennek a kihatásait. Folytatjuk a felszorok listáját, Öci Barbara az olasz parlamentben. Sicuramente noi cogliamo con plauso in... Örülünk annak, hogy az EKB újabb beruházásokat fog kieszközölni. Nos, szerintem Európának sokkal erőteljesebben kéne beavatkoznia a kormányok és a bankok ellenőrzésébe. Látom, hogy itt sokféle Európa beszélt ma. Én a kis saját tapasztalat, tapasztalatomról szeretnék beszélni, hogy milyen nehéz a KKV-knek hitelhez jutni, pedig ez az olasz gazdaság alapszövete térdre, térdre kényszerült az olasz gazdaság jelenleg. Az eladósodás 70%-os majdnem. Az elmúlt években egyre csak növekedett az eladósodás, az eladósodás, egyre nőtt az adósság, és nem tudtunk igazán termelékenyek lenni. A strukturális reformokhoz segítséget kapunk, ugye a cél az, hogy a KKV-knak ismét lehetőséget adjunk, és ezzel új munkahelyeket is lehet teremteni, de hogyha, hogyha aztán, aztán ezek a KKV-k nem jutnak piacra, akkor nincs túl sok lehetőségük. Olaszországban az történik, hogy az olasz vállalatok, amelyeknek kétharmadát nak gond jelent a hitelhez jutás. Ők nagyon nehéz helyzetben vannak. Jó lenne, hogyha nem, nem helyeznék őket nyomás alá. A bázeli csomaggal a ö, ö, új folyamatok kezdődnek, kezdődtek, más ö, paraméterekkel juthatnak hitelhez, új paraméterekkel. Jó lenne, hogyha európai erőteljesen föllépne, hogyha az olasz reálgazdaságot meg tudná menteni. A kormány nagyon keveset tesz Olaszországban, az, az Európai Bizottság pedig szemet egy milliárd euró ad Hok segítséget adott az olasz kormány, és csupán arra volt elég, hogy a választások előtt néhány lyukat betömjön, de jó lenne, hogy, hogyha ennél struktúráltabban foglalkoznánk ezzel, sürgősségi hitelekre van szükség, a parlament sem tudja, hogy pontosan milyen milyen mennyiségű, milyen mértékű az a hitel, amit vissza kell fizetni a vállalatoknak. Jó lenne, hogyha ezeket a, ha mindenki teljesítené a feladatát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A lengyel szenátusból Augustán úr következik. Jó napot kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim! Úgy látom, nem vagyunk túl optimisták. De ne felejtjük, hogy az Európai Unió a gazdasági és szociális modelljével együtt sok más országnak az álma. Azt hiszem, hogyha megnézzük, hogy hol is állunk ma, akkor ne felejtjük, hogy ezt össze kell hasonlítani, vagy össze kell vetni azzal, hogy Ukrajnában nagyon sok a tüntető. Mint említettem, sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Európa, Európában jó élni. Ezeket a hangokat ne feledjük. Európa sok mindenen keresztül ment, nem csak a gazdasági válságon, hanem más is volt itt azért valamit hiányolok a vitából ma. Beszéltünk a válság okairól, tudjuk, hogy a pénzügyi piacok mennyiben hibásak, ezért tudjuk, hogy a válság azért is súlyosbodott, mert nagyon sok dolgot nem tudtunk igazán ellenőrizni, több dolognak nem voltunk úra. Jó lenne, hogyha ismét stabil lábon állnánk, hogyha a pénzügyi piacok kérdését is megoldanánk, a banki és a gazdasági ágazat iránti bizalom nagyon csekély. Örülök annak, hogy van egy európai banki felügyelet, bankfelügyeleti szerv, de ez nem elég. Az USA-val együtt vezetnünk kell abban, hogy hogyan lehet a jobb pénzügyi felülvizsgálatot megoldani. Különben a spekuláció áldozatai lehetünk. Aztán a lakosság kérdése is fölmerül, a demográfiai helyzet nem túl jó. A nyersanyagokhoz való hozzájutás, a nyersanyagok ága, az e- ára, az energiaellátás kérdéseit, nagyon sok még a tennivaló. Hallottunk, hogy csökken ezeken a területeken a beruházások mértéke. Ha nem teszünk valamit gyorsan, akkor az a kis növekedés, amit ma tapasztalunk, stagnáció torkollik, és aztán előbb-utóbb ismételten gazdasági visszaesés lesz. Nekünk Lengyelországban folytatnunk kell a reformokat, ezt a, nem szabad, ezzel nem szabad felhagyni, és így lehet csak elérni a szükséges eredményeket. Még azt is el szeretném mondani, hogyha megvizsgáljuk ezt a mai vitát, akkor a strukturális reformok és a társadalom kérdését nem szabad ebből kihagyni. Erre van szükség ahhoz, hogy méltányosság, hogy méltányosak tudjunk lenni. Ha megnézzük a, a gazdasági növekedést és a fejlődést, akkor egyértelmű, hogy ennek össze kell kapcsolódni a ö, szociális kérdésekkel, tehát nem lehet csupán szociális területen megszorításokat végrehajtani. Sokan mondják azt, hogy a szociális kiadásokat meg kell tudni lecsökkenteni, de hát figyeljünk oda a, a PPP-kre, figyeljünk oda arra, hogy olyan programok kellenek, amelyek a fiatalok felé fordulnak, ez szerintem nyilvánvaló. Most, ha mindjárt a végére érnek, érek, elnök úr, jónak tartom, hogy a KKV-kat segítjük, és még egy dolgot hadd mondjak, támogatnunk kell az együttműködést, a partnerséget, és nem csak a szociális partnerséget, hiszen csak így tudunk, csak úgy tudunk kilábalni a válságból, hogy ezt megoldjuk. Következő hozzá, Paulo Gergéri. I, I, I... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az alapvető különbség az Egyesült Államok és Európa között, ha megnézzük az elmúlt évek történetét, lényegében a beruházási tendenciákban tapítható ki 2008-ban, amikor a válság eh, beindult. Az Egyesült Államokban a beruházások szintje magasabb volt, mint a 2010 2008-as szint, az Európai Unióban azonban nem tudtuk elérni ezt a szintet. Tehát, hogyha a valós gazdaságról beszélünk, eh, arról, hogy hogy tudjuk a beruházást eh, mind az állami szférában, mind a magán szférában újrendítani, ennek kell lennie a prioritásos kérdésnek, mert van itt egyfajta keresleti, kínálati helyzet, eh, amely nagyon segíthet a gazdasági fejlődés újraindításában. Tudjuk, hogy a beruházás a növekedési paktum eh, eh, központi gondolata volt 2012-ben. Több mint 120 milliárd euróra tettünk ígéretet egyfajta eh, új beruházási lendület elindítójaként, azonban a növekedési paktum még mindig csak papír amit az Európai Beruházási Bank csinál, az fontos, de nem elég úgy gondolom, hogy eh, a közeljövőben támogatnunk kell beruházásokat. Én úgy gondolom, hogy az európai vita keretein belül a projekt eh, kötvények bevezetése egy olyan piaci alapon, amely lehetővé teszi az építkezési és nagy eh, projekt, infrastruktúrális projektek megfinanszírozását nagy nemzetközi transnacionális hálózatok fejlesztését. Tudjuk, hogy ez sokkal nagyobb forrásokat tud bevonni, mint a, azok a privát projektek, amelyeket az Európai Bizottság támogat, és amelyeket bemutattak korábban. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamok rugdaloznak ezzel ellen, különösen a hitelező országok, de úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt a javaslatot újraindítani, mert ez nagyon is e, fontos lenne a gazdasági növekedés útjára való visszalépés tekintetében. Ami az elnök közbeszól, e, nem olyan régen Barzó bizottsági elnök úr említette, hogy egyfajta kis aranyszabály e, bevezetéséről is szó lehet, nevezetesen, hogy nem eh, vennénk bele a költségvetésbe a, a kohéziós politikák keretein belül megvalósuló eh, társfinanszírozási projekteket, hogyha ezek transzeurópai eh, infrastruktúra projekteket érintenek. Ez nagyon hasznos lehet tagállami szinten, e tekintetben azonban ez a, ez a mini aranyszabály, ezt nem használtuk ki eddig, és ha használnánk is, túlságosan sok a megkötöttség más gyerleki akadályok szempontjából. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot mindenképpen meg kellene vitatni annak érdekében, hogy a beruházásokat a gazdasági politikai napirend központjába helyezik. A belga parlament képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, mi is azt látjuk Belgiumban, hogy csökkennek a befektetések, és a konjunktúra is lassul. Hogyha megnézzük ennek az okait, akkor meg kell vizsgálnunk a 2008-as válságot is, és két már említett okot is láthattunk. Az egyik az a megszólítási politika, tehát fellendülés a megszólítások által, másrésztről viszont a bankok nem igazán tudják már betölteni szerepüket abban, hogy finanszírozzák a gazdaságokat, és ezért másfajta üzleteket folytatnak a tőkepiacon, és ezek váltották ki igazából a válságot. Erre kell reagálni. A magánszektor finanszírozásáról beszélünk az EKB által, illetve állami eszközökkel, a banki unióban most már előre jutottunk, most már arra kell ösztönöznünk a bankokat, hogy történelmi feladatokat vállalják. Azon kell lenni, hogy ne spekuláljanak a pénzzel, hanem ehelyett inkább a valós gazdaságba fejlesztenek be a következő válságot el kell kerülni, és ezért nagyon fontos az, hogy sokkal inkább a bankok a KKV-ba fektessenek be. Ezen kívül véleményem szerint a gazdasági modellünket a szociális, illetve környezetemi jogokkal is össze kell kötni, és ezeket javítanunk kell. Nagyon fontos az, hogy így Európa működő képességét javítsuk az állampolgárok érdekében. Harmadsorban pedig óriási a kihívások az energia területén. Belgiumban évente 20 milliárd euró értékben importálunk gázt és olajat. Hogyha különböző energiamegtakarítási intézkedéssel, illetve a megújuló energiaforrások kiaknázásával itt javítást tudunk elérni, az mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból hasznos számunkra. Köszönöm szépen, Karimáki asszony a Finn parlamentből. Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä vih... Köszönöm A zöld gazdaság szerepéről szeretnék beszélni, hiszen az Európai Beruházási Bank beruházásaiban ennek is fontos szerepet szánnak. Szerintem a kéne szállni, hogyha már vannak energiagetikai célkitűzéseink, akkor a klimatechnológia, a zöld munkahelyek kérdését kéne felkarolni, így Európa kevésbé lenne függő például a külföldről érkező energiám, jól tenne ez a klímaváltozás, nem minden szempontból pozitív lenne tehát ez a változás. Európa jövőjéről sokat vitatkozunk, és arról, hogy hogyan lehetne ezt alakítani. A tagállami parlamenteket is meg kell, véleményét is meg kell hallgatni ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy mi okozta a válságot. Finnország olyan ország, amely maga is segítséget nyújtott más országoknak. Fontos, hogy azonos szabályok vonatkozanak mindenkire, és segítsünk egymásnak. Ez nem könnyű. Vannak olyan országok, ahol a szegénység felütötte a fejét, de Finnországban is létezik a szegénység, illetve a foglalkoztatás is probléma, rövid távon és hosszú távon is. Egyre többen, egyre több a nyugdíjas is Finnországban, és Mindez eléggé megköti a kezünket. Végrehajtottuk az állami ágazat reformját Finnországban. Az elmúlt években azért még marad ebből végrehajtandó feladat, de mindenkinek teljesíteni kell a feladatát, és reformálni kell. Kariálló úrnak adom meg a szót az olasz parlamentből. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma arról szeretnék beszélni, hogy módszerről beszélünk. A jutalmazás, büntetés módszeréről általában mondjuk állatokat szoktunk úgy büntetni, hogy vagy megbotozzuk őket, vagy adunk nekik egy répát. Európával nem, Európához nem szabad így viszonyulni. November 22-én az Eurócsoport Euró ülésén Olaszországgal kapcsolatban Oli Rén úr azt mondta, hogy az olasz adóssággal kapcsolatban 2014-ben úgy tűnik, hogy nem tartják tiszteletben az adósság szabályt, így aztán az úgynevezett beruházási záradékra nem jogosult Olaszország. Ezek a beruházások nagyon fontosak Olaszországnak, Olaszország számára ez megmentés lehet, és úgy tűnik, lehetne, de úgy tűnik, hogy nem jogosult erre. Megint áll a csorba sodorják a, az, a tagállamokat, úgy kezelik a tagállamokat, mint azok állatok lennének a tagállamok közötti beruházások kérdését szabályozni kell. Olaszország nagyon komoly nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy betartsa az előírt feltételeket. Kérem szépen a gazdaság és politikai erőfeszítéseket figy figyelembe kell venni. Ez a kettős legitimitás nem megfelelő, az egyezményeket felül kell vizsgálni. Nem szabad, hogy Rén biztos úr és mások visszaéljenek a hatalmukkal. Jó, olyan beruházást tervezés kell, ami hasznos és ami eredményekkel jár a kkv és a vállalatok számára. Köszönöm. Anderson úr következik a svéd parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyakran beszélünk a válság okáról, és hogy a válság miért lett ennyire széles körű. Mi ma is erről beszélünk, és megalapíthatjuk azt, hogy a hitel iránti étvágy nem csökkent, viszont a probléma az az, hogy az európai gazdaság hitelessége a, a válság miatt teljes mértékben eltűnt. Azon felül éltünk, amit megtermeltünk. Európának viszont van jövője, az európai gazdaságok lassan fellendülnek, és a bizalom is visszatér. Minden országnak megvan az esélye arra, hogy növekedhessen az Európai Unión belül, és fontosnak tartom azt, hogy ezt sem szabad az EU ernyője alá elrejteni. Tehát az EU nem csak bürokrácia, amely a tagállamok növekedését gátolja. Lehetőséget kell arra teremteni, hogy vállalatokba, innovációkba lehessen befektetni az emberek hozzá, az emberek hozzák létre a munkahelyeket, nem pedig a politikusok. Tehát több szabadságra, több vállalkozó szellemre van szükség, és meg kell tartani a versenyképességet. Ezáltal lehet ugyanis ösztönözni a nagyobb befektetéseket. Ahogy mondtam, mindenképpen arra kell koncentrálni, hogy olyan reformok jöjjenek létre, amely a vállalkozó szellemet segíti elő a tagállamokban, és azáltal a munkahelyteremtést is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Siklóna úr fogja most a kérdéseket megválaszolni, és utána pedig lezárjuk ezt. Well, there various points. Um... Köszönöm. Több témánk is volt. Az egyik a piacok nem megfelelő működése. Nagyon sok szabályt, nagyon sok szabály vonatkozik a bankokra, számukra a tőke minősítési teszt fontosabb, mint a kölcsönzés, a hitelnyújtás. Ugyanakkor tudjuk, hogy a beruházásoknak, a hitelnyújtásnak, az innovációknak számos módja van, a KKV-kat lehet így segíteni. Tehát európai szinten is tenni kell valamit, garanciát kell nyújtanunk. Az Európai Beruházási Bank is foglalkozik ezzel. A hitelnyújtó és a KKV között közvetít, és a, a garanciák egy részét felvállalja. Tehát más, más rizikóról nem beszélhetünk, csak arra a rizikóról, ami a bank számára hitelnyújtása jár. Nézzük a projektkötvényeket. Itt az Európai Parlamentben nagyon sokat foglalkoztam ezzel és ugye mint képviselő azt, mondta, azt kell mondjam, hogy csalódásra adott okot, hogy nem sikerült itt előrejutást elérni. Egy olasz kolléga említette a, az aranyszabályt, a mini aranyszabályt, a kiadásokban megszorításokra van szükség, de vannak olyan területek, amihez nem szabad hozzányúlni, ezeket védeni kell, illetve a beruházásokra is lehetőséget kell teremteni. Tehát nem kell a gyereket is kiönteni a fürdővízzel. A deficit célkitűzések érdekében a kormányok sokszor a kiadásokat megnyírbálták, de nem szabad a növekedési potenciált is megnyírbálni, hiszen ez arra hiszen ez a, ö, azzal hatással jár, hogy ö, alacsony lesz a gazdasági növekedés az országban, illetve nem teremt munkahelyet. Itt a végére is értem, elnök úr. Most mondjam le a következtetéseket? Igen. Hát még sokat kell tennünk, amit eddig tettünk, az nem elég, nem állhatunk ölbetett kézzel. Úgy tűnik, hogy a munkanélküliségi ráta stabilizálódott, de ez olyan ilyen magas szinten ez elfogadhatatlan. Tagállami és európai szinten is valamit tenni kell ezért. Én nem a bank elnöke vagyok, hanem a, hanem a bankügyvő tanácsának az elnöke, tehát ne üljünk ölbetett kézzel, tegyünk valamit. Köszönöm szépen Sziklóna úrnak, most pedig megszakítjuk az ülésünket, hogy ebédelhessünk. Az ebédet az első emeleten szolgáljuk fel, és három órakor folytatjuk.